ismét megkezdjük az ülést. A mai ülésünk a 18-16-os ponttal kezdődik, ahogy tegnap megállapodtunk. To uh, facilitate our discussions. Elérkezett a tiltakozó akciónk 17. napja a vezetőség nem tett lépéseket arra, hogy a konfliktus feloldása érdekében felvegye velünk a kapcsolatot. Emiatt sajnálattal tájékoztatjuk Önöket, hogy a tolmácsolás csak a napi rend szerinti időpontig, pontosan 12 óra 30 percig biztosítjuk. 2.1 concerning the opinion to the MFF regular... A több éves pénzügyi keret szabályozásával a tolmácsok folytatják a munkát. A GUE javaslatára 0,5 értékeket mások vitatják. A Költségvetési Szakbizottságnak levelet kell küldeni erre vonatkozóan a többihez hasonlóan. Én úgy határoztam, hogy visszautaljuk a, kör, a következő koordinátori ülésre ezt a pontot, és akkor a frakciójunk meg tudnak állapodni. A második eh, kifogás az ECR-től a 7.2-es pontra vonatkozik, az isis az isis kapcsolatos vélemény eltérések. A koordinátorok 13-8 arányban zárt üléses vitát fogadtak el. Én személyesen mindig is amellett álltam ki, hogy az ilyen kérdésekben nyílt vitát folytassunk. Minden esetre Szavazhatunk erről természetesen teljes bizottsági ülésben, arról, hogy legyen-e zárt ülés erről, vagy sem. Márton úr. Nagyon gyakran, elnök asszony, az EPP nevében az első ponttal kapcsolatban egyetértünk önnel, rendben van, utaljuk vissza a koordinátorokhoz ezt a kérdést, a koordinátorok majd döntenek erről támogatjuk a javaslatot. A frakciónk pedig azt szeretné, hogy nyilvános vita legyen, ne pedig zárt ülés. Korbet úr, szeretném tudni, hogy mi az oka annak, hogy a koordinátorok többsége a zárt ülés mellett döntött, mert ez valóban eltér a szokásos eljárási rendünktől. Aguilera asszony. Köszönöm szépen. Amit az elnök asszony javasolt, ez az, ez az eljárás az első témában, most ebben egyetértünk, tehát hogy ezt térjen vissza a koordinátorokhoz, és kapcsolódóan ahhoz, amit a kollégám mondott, Korbőt úr, erről a véleményem az, hogy ennek nyitott vitának kell lennie, nyílt ülésnek, semmi gond nincs részemről, és szerintem a frakcióm részéről sem ahogy az Richard is mondta, nagyon fontos az, hogy együttesen döntsünk, közösen, de szerintem mi azt támogatjuk, hogy legyen ez nyílt ülés. Vandálen úr. Ja, Fandálen úr, igen, köszönöm szépen elnök azt, hogy nagyon sajnálom, hogy ezt a napi rendi pontot most a koordinátorok dönti, döntik el, nem ez a megfelelő hely arra, hogy ilyen jellegű kérdéseket meghatározzunk. Az erre vonatkozó megfelelő hely az mindig az ülés megkezdése, amikor a napi rendet bemutatjuk. A, a parlamentnek mellesleg ez a 261-es pont értelmében a szabály is, hogy az ülés megkezdése előtt határozzuk meg a napi rendet, és döntjük el azt, hogy hogyan járunk el. És a 115-ös pedig eh, ki, egyértelműen kimondja, hogy minden döntést eh, be, be kell vonni a jelenlévő eh, képviselőket és a, nemzet, a különböző nemzetközi kereskedelmi megállapodásoknál ugyanígy kell eljárnunk, mint minden más esetben. Nem a koordinátorok feladata ez, hogy függetlenül a napirend utolsó pontjá, pontjáról maguk döntjenek. Megpróbáltam ezt tegnap elmondani, és a vitáról Tajani úrnak is küldtem egy levelet, ön az elnök asszonynak egy adott. úgy gondolom, hogy elvi szempontból is döntés, hogy a bizottság döntsön, ez a szakbizottság döntsön erről, nem pedig a, egy zárt szobában a hölgyek és urak, akik koordinátoroknak nevezik magukat. Mrs. D'Amato. D'Amato asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony mi is. Mi is a webstreaminget támogatjuk, ahogy itt a többi kolléga is, illetve a legtöbb ülésünk zajlik. Két oka is van ennek. Furcsa számunkra az, hogy egy ilyen témáról, amiről a parlament már kétszer kifejezte véleményét, tehát egy ilyen kérdésről zárt ajtók mögött beszéljünk. Szerintem az ilyen típusú halászatot meg kell beszélni. Nem lehet megmagyarázni azt, hogy miért kéne ezt zárt ajtók mögött tenni, nem értjük. Um, Mr. Pimenta? No? No, oké. Okay. Más? Eh, Schreipin asszony. Ja, voorzitter, uh, ik heb net alles aan. Igen, nem mindent meghallok, eh, mindent hallok, mindent értek, valószínűleg a négy év óta ez az első alkalom az Európai Parlament, hogy erről a kérdésről tárgyalunk. Úgy gondolom, hogy éppen ezért nyitottan kell ezt megtenni. A politika politika, de a, a, a tájékoztatásnak nyilvánosnak kell lenni. Köszönöm. Hoken úr. Uh, thank you. Köszönöm szépen. Most meg kell, hogy mondjam, hogy Van Dalenullal kell, hogy egyetértsek rendkívül furcsa módon. Én is úgy gondolom, hogy nyilvános vitára, nem pedig zárt ülésre van szükség. Rendkívül fontos, érinti az angol halászokat, tudniuk kell, miről van szó. Remek, nagyszerű, akkor elsöprő többség a nyílt vita mellett, nyílt eszmecsere eh, hadd javítsam ki magam, mondja az elnök asszony. Köszönjük szépen, akkor Korbet úrnak. Nagyon örülök de még mindig szeretném tudni, hogy mi volt az oka annak, hogy mi az ördögért döntöttek a koordinátorok a zárt ülés mellett. No, yo, sin, sin, sin ningún tipo de, yo creo que... Nos, el tudjuk magyarázni, hogy mi történt, de a koordinátorok ülésen a koordinátorok ülése zárt ajtók mögött történik, senki nem kell elszámolni arról, hogy ott mi történt. Hogyha Corbett úr ennyire kíváncsi, akkor majd én elmagyarázom neki. Nem mondom, a koordinátor ülések zárt ajtók mögött zajlanak. Ami ott történik, az ott az ajtók, zárt ajtók mögött is marad, ezt nem kell nyilvánosságra hozni. Your own coordinator, who, who... Jó, a koordinátorok képviselőjének és majd megadtam, és meg kellett, hogy adjam a szót. Természetesen azért most lezárjuk a vitát, úgy gondolom, hogy be, be kellene ezt fejezni. Valóban az ISIS-ről nyílt vitát kell, hogy folytassunk. Elnök asszony, ha szabad. Két kérést tárgyaltunk meg a koordinátorok tegnapi üléséről, és sajnálom, hogy az eljárást nem vettem figyelembe. Ezt tegnap este kellett volna még benyújtanom, de szeretném a, a hal jóléttel kapcsolatos szóbeli kérdésre rákérdeni. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy ez a napirendre tűzik határozat nélkül. Szeretném azonban kérni, hogy a végén a szóbeli kérdést követően legyen határozat, és nem tudom, hogy a kollégák tudják-e támogatni, nagyon örülnék neki. Köszönöm. Jó, teljesen igaza van. Ön is megfogalmazta, hogyha nem vit, hogyha este nyolcig nem támadja senki meg, akkor nem vagyunk kötelesek ezt felvenni. Én azt javaslom, hogy akkor most menjünk tovább, hagyjuk ezt. Az IOTC delegáció a 16-os napi rendi pont. A szakbizottság halászati eh, bankok tájföldi eh, delegációjának 2018 májusi látogatása alapján az indiai óceán vizsgálatáról. Az Európai Parlament a regionális halászati irányítási szervezet ülésén most először vett részt. Ágvilára és Márton kollégák vettek részt. Az IOTC a a sárga úszonyú tonhalra és a halászati, az alkalmazott alkalmazható halászati eszközökre de Demato úrnak adom meg a szót. Köszönöm önök a szót, nagyon röviden fogok erről beszélni. Szerintem nem kell nagyon részletesen kitérni a kérdésekre, hiszen mindenkinek megvan a misszióról készült jelentés. Nagyon jó a jelentés maga, és szeretnék köszönetet mondani Frankotnak, aki velünk jött, folytonosan ott volt velünk, az összes ülésen részt vett, és éppen ezért sikerült olyan kiválóan ez a jelentés. Nos, a táj kormány nagyon örült annak, hogy mi ott voltunk, illetve hogy Karl Aguilera is ott volt, és elmentünk az úgynevezett ellenőrző központban, megnéztük, hogy hogyan történnek ott a dolgok. Már évek óta próbáljuk nyomon követni ott az eseményeket, a helyzetet, Tájföldön, illetve az illegális halászat alakulását próbáljuk fel térképezni, próbáljuk jobb, ezt jobban megérteni. A mezőgazdasági miniszterrel találkoztunk ebben a központban, és a miniszterelnök helyettes is kért tőlünk egy időpontot, úgyhogy nagyon jó meg, megbeszéléseket folytattunk a tájföldi halászat helyzetéről. Nem csak a legális kérdéseket beszéltük meg, Egyébként nagyon sokféle jogszabályok van, amelyek erre vonatkoznak, különböző királyi rendeletek, stb. stb. De a monitorozásról, az ellenőrzésről is beszéltünk. Nagyon pozitívan gondolkodtunk arról, ahogyan az illegális halászat ellen harcolnak. Az Indian Ocean Tuna Commission ülésén ott voltunk, és az ICAT-ben én a bizottságot eléggé határozottan kritizáltam, és azt hiszem, hogy Klara is egyetért, egyetért velem. A bizottság fellépése kiváló volt most, ügyesek voltak, nagyon jól vitáztak, és meggyőzőek voltak. És ugye nem volt egyszerű a partmenti országoknak a kvóták odaítélése, de mégis sikerült elérni azt, hogy ezek az országok megegyezzenek, tehát rajtuk állt az, hogy megegyeznek-e vagy nem, ez egy radikális, ez egy radikális változás az eddigi munkamódszerhez képest. Még egy dolgot kiemelnék, az Európai Bizottság képviselő, és ott volt, Anders Jensen, mindent elmagyarázott, minden nap összeültünk, az összes ülés után volt egy debriefing egyértelműen nagyon jó, nagyon hasznos volt az ott léte. Az i sok, sok éve járunk már. De részletesebben nem szeretnék belemenni ezekbe a kérdésekbe, ha valaki kíváncsi a részletekre, el lehet olvasni a jelentést. Nagyon érdekes volt, és nagyon fontos volt ez a, ez a misszió az Európai Uniós érdekek védelme szempontjából is. Köszönöm szépen. És a kollégám, barátnőm, Aguilera asszony ki fogja ezt majd egészíteni. Igen, Aguilera asszony parancsoljon. Hát néha barátnő, barátnőmnek mondhat, barátnőjének mondhatom magam. Kicsit kiegészíteném azt, amit Mató kolléga mondott. Különös, külön köszönet Frank Rikaónak, aki folytonosan ott volt mellettünk, és az első perctől kezdve segített minket, háttérmunkát végzett, nagyon komoly volt az ő hozzájárulása ehhez a misszióhoz. Mi nem ismertük jól ezt az egyezményt, minden az ájket is elég ö, új, nem ismertük ennek a működését. Gabriel hasos, Gabrielhez hasonlóan én is kiemelném a bizottság munkáját, hiszen nagyon jó munkát végzett, jókor tájékoztatott, és minden alkalommal készen állt választ adni, amikor kérdést intéztünk hozzá. Az Európai Bizottságnak hát pedig presztízse van, másrészt pedig nagyon jó munkát végzett, végeztek ők is. A jelentés is kiváló, nagyon jól összefoglalja a helyzetet, minden érdeklődő képviselő olvashatja ezt. Még két dolgot hadd mondjak. öt, öt olyan javaslatot fogadtak el, ami az Európai Bizottságtól származik, a, a fajok megtartására vonatkozóan, illetve ennek az ellenőrzésére vonatkozóan. Ezeket összesen mondom, tíz ilyen tervet, tíz intézkedést fogadtak el, ebből öt származik az Európai Bizottságtól. Még egy dolog. 73 hajó érintett, EU-s hajó érintett. Ezek halászhajók, illetve horog, sorok, és azt gondolom, hogy sikerült megvédenünk egyrészt a partmenti országok, másrészt a nem a partmentén elhelyezkedő országok érdekeit is. és eh, voltak olyan kérdések még, amik el kellett halasztani, mert eh, tanulmányokat kell először elkészíteni. És még egy személyes gondolatomat is hadosszam meg önökkel. Az indiai óceánnal kapcsolatban, illetve ezen övezettel kapcsolatban nagyon sok eh, módon fellépünk, itt vannak konkrét halászati intézkedések, vannak kereskedelmi intézkedések, vannak fejleszt, van fejlesztési együttműködés, az Európai Unió nagyon aktív és szerintem sokkal jobban kéne koordinálni ezeket a fellépéseket. Sokszor csak egy dimenzióra figyelünk oda, csak a kereskedelmi kérdésekre, csak a, a tengeri erőforrásokra, csak a fejlesztésre, vagy csak a halászatra. Tehát nincsen egy koordinált, globális látásmódunk ezen övezettel, ezen térséggel, ezen országokkal kapcsolatban az idei óceán környékén. Tehát mint említettem, az lenne az ideális, hogyha egy sokkal tágabb kontextust vizsgálnánk, illetve megpróbálnánk ezeket a kérdéseket összeegyeztetni. Tájfölddel kapcsolatban, ahogy ezt Gabriel is mondotta, egy sikerült találkoznunk a tájföldi kormányjal, voltunk ebben az ellenőrző központban is, amit Gabriel említett, és nagyon komoly előrelépés történt, nagyon nagy lépéseket tettek előre, nagyon pozitív a helyzetünk, és szerintem megoldhatjuk a helyzetet, a problémákat tájfölde. Tudom, hogy a bizottság az összes adat birtokában van, de néhány évvel ezelőtthöz képest a halászati ellenőrzés tájföldön hihetetlenül fejlődött, és ennek mindenképpen örülhetünk. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen még egyszer, Frank, és a titkárság munkáját, illetve a szakbizottság munkáját. Köszönöm, hogy annyira odafigyeltek ránk. Thank you so much. Köszönöm szépen. Ezt a nagyon örömteli beszámolót. Szoktuk bírálni az Európai Bíróságot, Bizottságot, de nagyon örülnünk kell, amikor jó munkát végeznek, és előfordul ez is, hogy nagyon jó munkát végeznek. Köszönöm a beszámolót. Ezzel a 16-os napi rendi pontot lezárom. Tovább lépünk a 14-es napi rendi pontra. Eszmecsere a tengerfenéken élő halállományok több éves kiaknázási tervéről a nyugat földközi tenger térségében. Az SND frakció kívánt erről eszmét cserélni, Klará Gérere a jelentéstevő. Most második eszmecsere következik négy érdekelt fél részvételével de első sorban Aguilera asszony kapja meg a szót a bevezető megtételére. Muchas gracias, presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, számunkra ez egy nagyon fontos kérdés, és mi javasoltuk az eszmecserét, és nagyon örülünk annak, hogy négy partnerünk itt van. A halászati ágazat, képviselő, José Maria Aguilar, Barbara Esposto Ola, ö, Olaszországból, illetve az NGO képviselői is itt vannak. Az STECF-től is itt van egy tudós. Örülök annak, hogy el tudtak jönni ezek a szakértők, illetve érintett felek. és köszönöm az erőfeszítéseket is, hiszen saját zsebből kellett fizetni a repülőjegyüket. Azért vannak itt, mert szerettek volna eljönni. Ez nem egy szokásos halászati bizottsági meghallgatás, úgyhogy kettős nem az övék, hogy eljöttek, itt vannak velünk. Szerintem az lenne legokosabb, hogyha velük kezdenénk, meghallgatjuk a véleményüket, és utána következik, következnének a képviselők, hogyha elnök asszony is így gondolja. Thank you. Uh, so now, uh... Köszönöm szépen. Akkor most a szakértőknek adom meg a szót. Fejenként 10 percet kapnak a bemutató előadás megtartására. Barbara Esposto asszonyjal kezdjük, aki az Allianza Cooperativa Italiana igazgatósági tagja. Ez a szervezet halászati és akvakultúrával foglalkozó szövetkezeteket támogat és képvisel. Önél szó. E, eh, köszönöm szépen, köszönöm Aguilera asszony. Az, hogy eh, nekünk kell kifizetni a repülőügyet, ez tényleg semmiség, ahhoz képest nem egyre fontos az, hogy a halászok hangját hallathassuk a mai ülésen, itt az Európai Parlamentben, és eh, egyértelműen tisztában voltunk a felelősséggel. A mi szövetségünk az olasz halászok 80%-át tömöríti, Alapvetően ilyen szövetkezetekben működnek a halászok. Általában egyébként kézműves vagy kisipari halászat folyik. Olaszországban ez a halászati tevékenység 60-80 százaléka. Nos, nagyon fontosnak tartom azt, hogy, az MF, hogy ezt a több éves tervet, amit a bizottság javasolt, megfelelően megvitassuk. Bizonyos dolgok megváltoznak, és nagyon fontos az is, hogy a tanács éves célszámai valósuljanak meg. A helyzet egyébként elég bonyolult, nagyon nehéz maga a management, és ilyen rövid idő alatt szerintem nagyon nehéz bármit is gyökeresen átalakítani. Nézzük a 7.3-as cikket. Itt azt javasolják, hogy az első évben nagy mértékben csökkenjen a teljes kifogható mennyiség a referencia adotthoz képest. Nos, erről azt, gondolunk, azt gondoljuk, hogy ez nem elég egyértelmű megkötés. Mi úgy véljük, hogy ez bizonytalanságot ez bizonytalanságot szülne. 7.5-ös pont itt eh, kvantitatív részletekről van szó, ez is egy nagyon komoly, ez, ez is egy nagyon komoly csökkenés jelent, csökkentést jelenteni bizonyos fajta halászati formákhoz képest, és eh, azt gondolom, hogy itt eh, több objektív referenciaértékre van szükség. Még egy fontos dolog, nagyon fontos az, hogy a teljes kifogható mennyiséget hogy szabjuk meg a földközi tengerén. A földközi tengerben nagyon sokféle hal van, nagyon sok faj él itt, és éppen azért annyira, éppen azért maradt életképes a földközi tenger, mert sokféle halászati módszert gyakorolnak az év során, a halászati szezon során, vagy akár egy-egy hónap vagy hét során is egy-egy halász megváltoztathatja a halászati módszereit, megváltoztatja azt is, vagy arról is ő dönt, hogy éppen milyen fajokat szeretne kihalászni. Aggasztó az, amit itt javasolnak, és a choke species problémája is az északi területeken, tehát a földközi tenger északi területeken nagyon aggasztó, nem biztos, hogy így kell ezt definíciálni, az, hogy az, hogy 60 órában maximálják hetenként a tükörhálók használatát, ez is megkérdőlezhető. Nem tudom, hogy itt konkrétan kell -e a halfajokra is megszabni a, a maximum órákat. Én úgy gondolom, hogy ez egy tagállami hatáskör kéne, hogy legyen. Nem, ért, nem értünk egyet azzal sem, hogy május 1-től július 29-ig a tükörhálókat csak 100 méteres mélységnél mélyebb területeken lehessen használni. Nos, a 2017 novemberi medák kimondta azt, hogy a tagállamoknak meg kellett volna adni azt a lehetőséget, hogy eldöntsék, hogy ezt mikor és hol használják. Olasz példa, az Adriai tengerben a 100 méteres mélység órákra van a parttól, és lehet, hogy akkor sem mérik el. Ligúria, ahonnan én származom egyébként, Ligúriában a 100 méteres mélység a parttól néhány méterre van tehát nagyon eltér a földközi tenger medencének mélysége, szerintem ezt figyelembe kéne venni. Tehát ezek az intézkedések nem veszik figyelembe azt, hogy a medence, a földközi tenger medencéje mennyire eltérő felépítésű és földrajzú. Egyéb tiltások, nos, sajnálatos módon az eddig létrehozott övezetektől függetlenül különböző tiltásokat vezetnek be. Szerintem először kéne megnézni azt, illetve végrehajtani azt, amiről már határoztunk, és csak utána lehetne ezt megváltoztatni. Egyéb több éves tervek alapján is elmondtuk már azt, hogy ahogy a bizottság túlságosan sok dolgot határoz meg, ezt mi azt szeretnénk, hogy a, a Lisszaboni szerződés elvei valósulnának meg. Aztán a teljes kirakodott mennyiséggel kapcsolatban, ez egy 14-es cikkben van, szeretnénk, hogyha a regionális együttműködés jegyében, ugye utána később a 15-ös cikkben is szó van erről, tehát hogy a tag, azok a tagállamok, akiknek közvetlen kezelési érdeke van, ezek az országok ezzel kapcsolatban alternatív lehetőségeket is bemutathassanak, Egyrészt azért, hogy a közös halászati politika célkitűzéseit ők a saját elképzeléseik szerint valósíthassák meg. Még egy dolog, a környezetvédelmi normák, illetve a szociális normák úgy gondolom, hogy nincsenek teljes mértékben egyensúlyban. A 2014-es 14 per 508-as rendelet megszabja ezeknek, a, ezeknek az intézkedéseknek a határidejét. Ugye általában hat hónapunk van ezeknek a rendelkezésének a megvalósítására, és ne felejtjük el, hogy a 2014-2020-ban ugye megvan egy adott összeg, amivel működhetünk, ezt is nagyon nehéz tiszteletben tartani. Még egy dolog, összefoglalásul Mi azt szoktuk mondani, hogy a földközi tenger medencéje nincs jó állapotban, egyre fogynak az erőforrásaink, de nem tudjuk pontosan, hogy mennyit vesznek el ezekből az erőforrásokból. A, egy gazda, aki mondjuk krumplit termel, tudja, hogy mennyire tudja eladni a krumplit, és tudja azt is, hogy mikorra érik meg a krumpli, elképzelhető az is, hogy amikor mondjuk a 200, amikor a 100 elültetett krumpliból 200-at szeretne szüretelni, és amikor elérkezik a pillanat, és már csak 50, 50-et talál, hát ez bizony meglepné a gazdát. Nos, ilyen helyzetben vannak állandó helyzetben a halászok. Liguriában ezek fogható dolgok. 517 halászhajó van Liguriában, és amikor a rekreatív halászatot amikor a rekreatív halászatot összeírtuk, vagy halászhajókat összeírtuk, akkor százezer ilyen halott találunk. Tehát százezer kiló, százezer kiló halá, halról, kifogott halról, amit a rekreatív halászat során fogtak ki, semmiféle elszámolásunk nincsen. Thank you! Köszönöm szépen! Nagyszerű, köszönöm szépen Eszposztó asszonynak következő előadónk a szakértők között, José Gayer Garcia úr, Andalúziából, Spanyolországból érkezett, és az ottani halászati szövetség alelnöke. Előre jött ide az első sorba, nagyszerű, köszönöm, és öné a szó. Gracias, Presidenta. En primer lugar, dar las gracias a la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlament Halászati Szakbizottságának. És szeretném bemutatni a halászati szektor álláspontját Andalúzia szempontjából. Az andalúziai halászati szövetkezetek szövetsége képviseli az andalúziai halászati szektort, és a mi álláspontunk hasonlít a többi spanyol halászati szövetség véleményéhez, ezért reprezentatív véleménynek tekinthető. Mielőtt a tartalmi részre rátérnék, egy rövid megjegyzésem lenne. Szeretném elmagyarázni a halászati szektor a helyzetét Spanyolországban. Vannak halász szövetkezetek és halász céhek. A halászati szektor 97%-át lefedik ezek a szervezetek, tehát képviselik. A vonóhálós óriási nagy halászhajóktól kezdve egészen a kézműves halászatig minden halászt képviselnek ezek a szervezetek, ezért nincsen más típusú halászati szervezetre szükségünk. A halászati szektor nagyon is tisztában van azzal, hogy szükséges megóvni az erőforrásokat annak érdekében, hogy a fenntarthatóságot biztosíthassuk a halászati szektorban. A társadalmi és a környezetvédelmi fenntarthatóságról egyaránt beszélünk. A földközi tenger térsége egy majdnem zárt tenger, ezt figyelembe kell venni. A javaslat, amit szeretnék itt most bemutatni, amit az Európai Bizottság bemutatott, hasonló igazgatási terveket irányoz elő a földközi tenger térségére, mint az északi tengerre. A földközi tenger azonban nagyon más jellegű tenger. Az észak nem a dél, a dél nem az észak, ezt mindig elismételjük, és ezt nagyon fontos figyelembe venni a bizottsági javaslat szempontjából is. Mi úgy gondoljuk, hogy helyesebb lenne a 2012-16-os időszakot tekinteni a 2015-17-es időszak helyett, ami a jelenlegi tervezetben szerepel. Így realistában tudnánk elképzelni és megtervezni a flották tevékenységét, és pontos kalkulációkkal tudnánk szolgálni a halászott napok számát tekintve. Úgy gondoljuk, hogy kéne legyen egy minimum küszöbe a halászható napoknak. A spanyol halászfották mind rendelkeznek sajátságos technológiákkal, és azt gondoljuk, hogy kellene, hogy legyen a halászható napok száma tekintetében egy minimum ö, küszöb, ez egy abszolút alapvonal lenne. Van valami, amit egyébként nem értünk az Európai Bizottság javaslatában. Azt említi, hogy jelentős csökkentés. Mi nem értjük, hogy konkrétan a jelentős csökkentés az mit jelent. amikor megnézzük, például a tőkehal szabályozását, más tengerfenéken élő halak mellett, úgy gondoljuk, hogy ezen halaknak a megkülönböztetése egy mesterséges különbségtétel, nem érdemes különbséget tenni ebből a szempontból a kifogott halak között. Lehetnek az első csoportba, vagy a kettes csoportba tartozó fajok, és mind a kettőt ugyanazon a napon, ugyanazzal a hálóval kifoghatják. Ezen túlmenően a halászható napok szempontjából az teljes flottát figyelembe kell venni. A hajók 85%-a 12 és 24 méteres hosszúság között van. Mindazonáltal a kifogott hal mennyiségének semmi köze nincs a hajó méretéhez. Ezért gondoljuk azt, hogy az Európai Bizottság javaslata nem realista, nem tükrözi a valóságot, mivel a halászhajók mérete sem tükrözi a kifogott hal mennyiségét. Ezért figyelembe kell vennünk azt, hogy a halászati igazgatási intézkedéseket regionális különbségekre kell szabni. A GSA 1, azaz a földrajzi alterület, az egyes számú földrajzi alterület más elbírálást igényel, mint a többi. A flották száma, a flottákban található hajók mennyisége figyelembe vendő, és van, vannak harmadik államok, például Marokkó és Algéria, amelyeknek nagyon jelentős hatása van a mi tengereinkre is. Nagyon fontos figyelembe venni azt, hogy a GSA 1-es terület, tehát az 1-es földrajzi alterület egy sajátságos földrajzi térség, és nagyon fontos lenne pihentető időszakokat meghatározni ezen tengerre. Lehetséges, tehát például Spanyolországban már nemzeti szinten meghatározták ezeket a pihentető időszakokat, úgy gondoljuk, hogy nem kellene további kiegészítő pihenőidőszakot meghatározni. Tavaly javas, no, javasoltunk novemberben egy megoldást, ami összhangban van azzal a nyomással, amit a környezetvédő szervezetek helyeznek ránk. Mindazonáltal ennek a javaslatnak, amit a bizottság megfogalmazott, nincsen tudományos alapja figyelembe kell venni azt, hogy a földrajz, földközi tengeri térségében különböző földrajzi alterületek vannak, különböző ö, környezeti tényezőkkel. A kvótákkal történő igazgatás módszerét szeretnénk kivenni a javaslatból, mert ezt rendkívül nehéz végrehajtani a gyakorlatban. A terület nagyon komplex, és ráadásul olyan tengeri területről van szó, amelyen osztozunk harmadik országokkal. Vannak olyan halászati területek tehát, amelyeken osztozunk harmadik országokkal, és a harmadik országokat nem szabad egyenlőtlen helyzetbe hozni az Európai Unió által meghatározott szabályokkal. Ezért gondoljuk azt, hogy ezt az igazgatási intézkedést törölni kéne. Ráadásul az Európai Bizottság további delegált jogi aktusokkal is meg tudná oldani ezt a kérdést. Ez azt jelenti, hogy bizonyos intézkedéseket az Európai Bizottság elfogadhatna anélkül, hogy elmélyült konzultációs folyamatot hajtana végre, különösen a vonóhálós halászatra gondolok itt. Ez a 2014-2020-as legfrissebb reformra vonatkozik a közös halászati politikában, de igazából nem értjük azt, hogy miért került ennyi időbe előállni egy javaslattal. A 2018-as javaslat, ami az asztalunkon van, sajnos egyetlen célnak sem felel meg, amit mi szeretnénk elérni, és nem tud, úgy gondoljuk, hogy a javaslat céljait viszont lehetetlenség elérni. Az Európai Bizottság megkurtítja a halászati szektor bizonyos hatásköreit, de az ipari tevékenység más formáit is figyelembe kéne venni, amik ezen a területen zajlanak például a turizmust, vagy a rekreációs halászati tevékenységeket. Ezeket mind figyelembe kell venni. Ezért mondom, hogy nagyon komplex kép alakul ki a földközi tenger térségében, és ezt az egész komplexitást kell figyelembe venni. Köszönöm szépen. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen. Uh, for our next speaker, um... a én az jobb lesz a következő előadónk az EVDBL-től, e Mr. Vanzini, you want to try to find your presentation? Amíg megtaláljuk azt az előadást, addig vegyük a következő előadót, hogy gondolja, hogy inkább várjunk? I will try to find it. Megpróbálom online, mert nincs nálam uh, um, pendrive. Mindjárt megnézem. Csak egy másik. Azon gondolkozunk, hogy vajon uh, amíg megtalálja, addig Alessandro Maninit kérjük meg, hogy tartsa meg az előadását, és ön ez alatt nyugodtan, talán kevésbé stresszesen kell keresnie. Megváltoztatnánk akkor a hozzászólókat. Alessandro Maninit üdvözöljük. So you, Mr. Manini, you... Manini úr, megadom önnek 10 percre a szót. So, good morning to everybody. Jó reggelt kívánok! Alessandro Manini-nek hívnak, halászati tudós vagy kutató vagyok, és az ISPRÁ-nál dolgozom. Az állományértékelés eredményeit a titkársági E, csapat e, dolgozta fel. Az eredményeket szeretném önöknek most bemutatni az STCF nevében. Ez a szakértői munkacsoport ugyanis a nyugat-mediterrán térség ügyében pont ma ülésezik, és Klára Ulrich az STCF-nek a soros elnöke. Néhány definíciót szeretnék elmondani önöknek, olyan akronimákat, amelyeket az állományértékelésben használunk. Azt, hogy milyen formában értékeljük az állományt, amely a nyugat-mediterrán térségben előfordulik, és milyen a, a kifogási arány, a kira, ö, ö, szintje, illetve a kifogási szint. Szeretném majd elmondani akkor, és utána néhány összefoglaló gondolatot. Nézzük tehát a, az akronímeket. A GSA az egy földrajzilag meghatározott alterület, a stock az állomány, a, halá, a halászati mortalitási tartomány, a teljes halászatból származó halmortalitás, az F current az a halászati mortalitás becsült értéke az elmúlt évre. Ezt egy referencia szinten szoktuk, vagy, vagy céllel, határértékel próbáljuk összehasonlítani. Ez az úgynevezett halászati mortalitás MSY szinten. Ez, az MSI a maximális fenntartható hozam a maximális fenntarthatási hozam alatt a legnagyobb éves lehalá- halászati mennyiséget értjük, amiből, amire az egyes évi halászati mennyiségekből következtetünk, abból a mennyiségből, amely a jövőben éjeket meghatározza. A kiaknázási szint a, az f rend és az MSZI aránya túlhalászás, hogyha az IF nagyobb egynél. A biomassa minden, egy és, minden egyed egy, halál, egy halálományban. Az ábrán a földközi tengeri térséget, a mediterrániumot látják a különböző GSA-kra felbontva. A, GSA, a sárga a nyugati térségben a tagállamokhoz tartozó alterület, GSA 9 ilyen van, kettő ebből a Bareár-szigetek hat a, Katala, a Katalán tengeren 7 bocsánat, 8 a Korzika térsége, 9 a Ligur, a 10-es a Dél-Mediterrán, a 11 a Szardiniai térség. 17 különböző fajt elemeztünk ezekben a tér, ebben a térségben, hogyha emlékszik az állomány definícióra, ez 42 különböző fajt jelent amelynek a végleges halászási szintje alapján határozok meg. A katalán terület a GSA 6-os, 9, 10, 11 az olasz határok mentén, amit vizsgáltunk. Tehát egy faj, két állomány. Milyen eredmények vannak ezek szerint? 42 fajtát elemeztünk, ennek 92%-át éri a túlhalászás. Ha megnézzük most a, az FMSY trendjét, akkor ez az alsó vonal a, kürö, a küszöbérték, az egy, egyes érték, a fekete vonal az a médium, a középérték, a becsült érték. Látható, hogy vannak eltérések, de alapvetően az arány még mindig nagyon magas. Az elmúlt évben három körül mozgott. Emlékszünk ugye, hogy a, a küszöbértéknek vagy a célértéknek egynek kell lennie. Ez ugyanaz az időszak, ugyanazt az időszak trendjét tükrözi a biomassa szint alapján. A kiinduló pont a 2006-os biomassa szint. Azt nézzük, hogy mi történt a következő időszakban. Ha a biomassa növekszik, tehát az aránynak egynél többnek kell lennie, tehát ha a biomassa növekszik, akkor egy alá esik az arány. A biomassa is a küszöbérték alatt van, és látják, hogy az elmúlt években némi növekedés tapasztalható. Mi a következtetése mindebből? A 42 fajtát értékeltünk és mértünk fel, 90 okat sújtja a túlhalászás. Az FFMSI érték még mindig nagyon magas, és a biomassa szint nem állt még helyre. Nos, ez volt volt az én következtetésem. Nézzük akkor most a referenciákat. Az FTCF-ről és a, a munkacsoportról való információt megtalálják az STCF weboldalán. Azt szeretném, hogyha megjegyeznék az adat terjesztési ábránkat. Ebben szoktuk összefoglalni azokat az eredményeket, amelyeket a munkacsoport az állományértékelés során begyűjt. Vizualizációs eszköz grafiká, grafikai ábrázolása három különböző területnek. Az egyik részen kiválasztjuk az állományt, a szubrédió, az alrégiót, például a nyugat-mediterrán, vagy bármelyik más, és a fajnak a szokásos nevét. A középső részen minden információt, különösen a fő eredményeket, az ffms FMS-it, a biomaszát, a, a halászati mennyiségeket, és az összefoglaló információt az állományról. Ez az tehát a, a, az állomány értékelése és a, a becslés alapja, ami szerint az állomány helyzetét határozok meg innen már közvetlenül, e, e, ha ezeket a, az ábrákat megtalálják az SCFC oldalán, akkor egy közvetlen linken át eljuthatnak a következtetésekhez is. Köszönöm szépen, e, megtisztelt a figyelmük. Nagyon gyorsak ezek a szakértők, még csak nem is használja ki az idejét. Lenyűgöző, mi mindig túllépjük az időt. Az ember igyekszik egyszerűsíteni ilyenkor nem hiszem, hogy túlzottan hasznos, hogyha túl mélyen a technikai részletekbe elmerülve mondom. Biztos vagyok abban, hogy rengeteg kérdést kap az előadásáról. Köszönjük szépen. Remélem, hogy akkor most Fanzini úr is megtalálta az előadását, és üdvözölhetjük itt a mikrofonnál. Megvan, szuper, nagyszerű, nagyon örülünk. Üdvözlöm önt újra. Excellent. Thank you, Chair. Jaj, de jó. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, Aguilera asszony, ezt a meghívást. Örülök annak, hogy részt vehetek ebben a nyilvános vitában. Most a technikai problémákat sikerült megoldani. Nagy örömmel képviselem a civil szervezeteket. A WWF-et képviselem a mai napon. Mi együttműködünk a közigazgatással, a tudományos világgal, illetve a halászokkal. A földközi tenger nyugati részén több mint 5000 halásszal működünk együtt, és egy közös állásfoglalást készítettünk az MFF-ről a többi civil szervezettel, ezt fogom most megosztani a nőkkel. Azt hiszem, azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy milyen drámai a helyzet a földközi tengeren, főleg a kollégáim prezentációi után. Mannéni úr prezentáció után, hogy a fenntartható szintet elérjük, már 2002 óra jogi kötelezettség, 15 év elteltével még mindig 80%-os túlhalászásról van szó. A fajok, fajok esetében, nagyon sok faj esetében nagyon komoly a veszély annak, hogy kimerülnek az erőforrások, az eddig, eddig intézkedések tehát nem voltak működőképesek. Current obligations under the Mediterranean regulation have been a jelenlegi rendületeket nem megfelelően, nem egyenlően hajtották végre a halászok, illetve a tagállamok, nincs megfelelő ellenőrzés, nincs megfelelő végrehajtás. A legtöbb ívó terület tehát le kellett volna már zárni, de még mindig sokan halásznak ezeken az ívó területeken. Egy térképet szeretnék most megmutatni. Itt azt láthatjuk, hogy hányszor történik túlhalászat az egyik halfaj esetében, a szürke tőkehal esetében. A szürke, a szürke tőkehalat egyes régiókban tízszeresével halásszuk túl, de például az oroszlán öbölben ez 13-szoros a túlhalászási ráta. Nos, az Európai Bizottságnak ezért az az elképzelése, hogy az első évben nagyon komoly korlátozást kell bevezetni, tehát nem nullára kell csökkenteni ezeket, a, ezeket az arányokat, de le kell csökkenteni a túlhalászás mértékét, hogy nem erüljenek ki teljesen a halállományok. Valójában a földközi tengeren soha nem volt igazi erőfeszítés arra, hogy a jogszabályokat komolyan is vegyék. A több éves terv Kiváló lehetőség arra, hogy nagyra törő intézkedéseket fogadjunk el, amely figyelembe veszi a fenntarthatóságot, az állományok eh, fenntarthatóságát, illetve a tengeri ökoszisztémákat is figyelembe veszi. Itt az összefoglaló a bizottság javaslatról. Ha megnézzük a számokat, akkor láthatjuk azt, hogy az Európai Bizottság miért eh, miért eh, a 6% of the total fish from... Miért a tükörhálókra hárítja ezt a munkát? Nos, látható az, hogy az ő részesedésük a halászatban sokkal nagyobb, de az a probléma ezzel, hogy amikor bármilyen jogszabályt hozunk, akkor az összes szereplőt figyelembe kell venni. És sok esetében a horogsorral működő hajók legalább annyit, legalább annyi kárt okoznak, úgymond, mint az egyéb halászhajók, mert sokszor a sokszor az ívó halakat célozzák meg, azokat fogják ki. Nem lehet minden halászhajó, tehát nem lehet egy konkrét halászhajó típust megcélozni, mindent figyelembe kell venni. A civil szervezetek azt szeretnék elérni, hogy egy hatékony rendszerünk legyen, amit végre is hagydanak, és amikor szükség van rá, akkor kvótákra is szükség van, de alapvetően egy olyan megközelítésre van szükség, amely figyelembe veszi az ökoszisztémákat is. Nem csak az állományokat, állományok helyzetét kell javítani, hanem az ökoszisztémát is mindenképpen védeni kell, és ide tartoznak természetesen a védett fajok is. A WWF számára nagyon fontos az is, hogy legyen egy nagyon erőteljes igazgatási struktúra, illetve hogy a, a bevált példákat elterjesszük. Említettem, hogy mi együttműködünk az ágazattal. Palamos és Roses területén, Katalóniában ez szintén így van. Ez egy jó példa arra, hogy az állomány képes arra, hogy regenerálódjon ez egy pozitív példa. Palamos és Rosas esetében is azt látták, hogy a fogott, kifogott mennyiség csökken, és a, amit kifogtak, azok, azok a halak nem érték el a szükséges minimum mértéket, minimum host, és a halászok, a civil szervezetek, illetve a hatóságok is megpróbáltak már milyen megoldást találni, Közösen összefogtunk, és hatásos intézkedéseket próbáltunk meg kidolgozni. Itt arról van szó, hogy az MF, arról van szó, hogy a több éves tervet kell végrehajtani, erről van szó csupán. Az első évben 20%-os csökkentést vezettünk be, utána pedig hajóra és napra lebontva maximum szintet vezettünk be, aztán bizonyos időszakokban um, a szürke hal kifogását um, betiltottuk, ez egy kilenc hónapos időszak volt egyébként. Az eredményről nem tudok um, részletesen beszélni, de hihetetlenül jó eredmények születtek. Jelenleg az állomány regenerálódott, és lehet többet is fogni, lehet több halat fogni. Ez azt jelenti, ha a tudományos ajánlásoknak eleget teszünk, annak akkor hihetetlen dolgokat tudunk elérni a földközi tengeren, az egyik következtetés, a másik pedig az, hogyha megfelelően akarjuk kezelni a tengeri ökoszisztémákat, akkor a halászok el, hogy a több éves terv középpontjában legyenek. Ennek a több éves kervnek tehát mindenképpen el kell érni azt, hogy az egyéb szereplők fontosságát rögzíti. Hatékonynak kell lennie ennek az eszköznek, de ehhez azt kell, hogy végre kell hajtani. A halászok úgy gondolják, hogy felelősséggel tartoznak az állomány megőrzéséért. Mint említettem, eznek kiegészítő jelleggel kell működni az összes többi intézkedéssel. Most pedig, ha megengedik, akkor röviden beszélnék egy vitatott intézkedésről. Ez egy bizottsági javaslat arra vonatkozóan, Arról van szó, hogy 50-ről 100, méterre, 100 méteres mélységre növelni a, a halászati lehetőségeket, tehát 100 méteres, a 100 méteres a 100 méteres korlátozás csak három hónapban alkalmazható, májustól júliusig, és szerintünk ez nem elég. A jelenlegi súlyos helyzetet ez nem oldja meg egy egész évre van szükség, tehát egy egész évben meg kell tiltani a halászatot ilyen módszerrel 100 méteres mélység fölött. Elvileg a bizottsági javaslattal nincs komoly gond a régiók nagyobb részében, mert ezekben ebben a három hónapban úgysem halásznak halászok, nincs mit kifogni. De egyértelmű, hogy miért kéne egy egész évre kiterjeszteni ezt a korlátozást. Egyrészt az érzékeny területeket eh, meg kell védeni. Ezek olyan területek, amelyeket már kellene védeni a földközi tengerre vonatkozó rendelet eh, értelmében, és ez jelenleg még nem történt meg. És nagyon fontos az is, hogy a kisipari halászatnak lehetőséget biztosítsunk, és a kisipari halászok, halászatot megfelelően kezeljük és megfelelően ellenőrizzük őket, akkor kisebb hatással lesznek az ökoszisztémára. De a legfontosabb az, hogy a kis halakat védjük. Biológiai szempontból a földközi tenger nagyon meleg, és évről évre változnak a környezeti feltételek, és ez az íva, ívás időszakára is hatással van. Ugye erről szól többek között a több éves terv. Például az oroszlán öbölben három fajnak az ivó időszaka más hónapra esik, mint az Európai Bizottság javaslatában. Egy egész éves korlátozásra van szükség tehát, hiszen az állomány teljes életciklus, életciklusát eh, szeretnénk eh, védeni, tehát eh, Tehát a hal egész életciklusára kell, hogy vonatkozzon ez a korlátozás, és csak akkor van lehetőség kivételre, hogyha ez a gyakorlatban megvalósíthatatlan a topográfia vagy más miatt, de nagyon fontos, hogy az általános szabály az legyen, hogy legyen egy egy éves korlátozás, nem lehet egy régióból kiindulni. Miután túl sokat beszéltem, abba hagynám, és azt még elmondom azért, hogy érdeklődéssel hallgatom az észrevételeiket, és a kérdésekre szívesen válaszolok. Még egy mondat. Bátornak, nagyra törőnek kell lenni, hogy megfelelő intézkedéseket hozzunk, hogy a flottát védjük, mert egy nagyon drámai válságban van jelenleg a flotta, és mindenképpen védenünk kell a tengeri ökoszisztémákat, illetve a halállományt. Köszönöm. Very much. That... Nagyon szépen köszönöm. Ezzel a szakértői panel előadásait meghallgattuk, és most a képviselőknek adom meg a szót. Először Iturgái szúr árnyékel adó kapszót. Gracias, señora presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Aguilera asszonynak szeretnék gratulálni, örülök annak, hogy eh, ilyen mély munkát végez ezen fontos jelentéssel kapcsolatban a, Má- a 2017 es máltai miniszteri rendeletből indulunk ki a földközi tengerben élő állományokat, halállományokat próbáljuk védeni, a, mégpedig a e, tengerfenéken, illetve mély tengerekben élő fajakra vonatkozik ez. Le lenne néhány rövid észrevételem. Beszéltünk arról, hogy 2020-ig az összes érintett populációt, populációra vonatkozóan ez szerintem ez lehetetlen, végrehajthatatlan. A bizottság javaslata nagyon kér, későn érkezik, ezt figyelembe kell venni, a több éves tervet a tervet a, a közös halászati politika bemutatásakor kellett volna megtenni. Ilyen szempontból a bizottsági javaslat azt mutatja, hogy a földközi tenger sajátosságaira nem figyeltek, és sokkal inkább az északi tengerre kialakított eredeti szabályokat próbálták meg kismértékben ugyan módosítani. Ez kevéssé lesz hatékony a földközi tengeren. Nos, ne feledjük, hogy Olaszország, Spanyolország és Franciaország, illetve Marokkó, Algéria és Tunézia közösen halászik ezen a területen. A nem közösségi flottára, semmi hatásunk nincs természetesen, és a halászhajók, a halászflottának a 30%-át teszik ki a nem EU-s hajók. Az Európai Bizottságnak úgy gondolom, hogy úgy kell fellépnie, hogy koherens legyen a szakpolitikánk a harmadik országokkal kialakított kapcsolatokban a földközi tengeri halászat szempontjából. A, az Európai Néppárt nem támogatja azt, hogy ö, kvótákat vezessünk be a ö, teljes kirakodott mennyiségre vonatkozóan a földközi tengeren. Ugye ne feledjük el, hogy a földközi tengernek ezen a részén nagyon sokféle faj él, a 100 a 100 méternél, a 100 méternél sekélyebb vizekre vonatkozó halászati tilalom ugye három hónapra vonatkozna, és sok esetben ez azt jelenti, hogy a parton nagyon messzire kéne behatolnia a halászhajóknak, ezt nem tudjuk elfogadni, azzal se értünk egyet, hogy a delegált aktusokon keresztül hozzon létre jogszabályokat az Európai Bizottság. Szerintünk ez is egy döntéses kérdés kell, hogy legyen. Még egy, még egy utolsó gondolat, gratulálunk eh, Agilér asszonynak ezért a meghallgatás, ezéhez a meghallgatáshoz, és reméljük, hogy elérünk valamit, reméljük, hogy minden frakció egyet tud majd érteni. Köszönöm. De. Affronte úr következik. Grazie. Köszönöm szépen. Abból indulunk ki, amit ma hallottunk. És hát két és fél évvel ezelőtt Katániában jártunk, gyakorlatilag mindannyian. Ez volt az igazi, ez első igazi konfliktusos pillanat a földközi tengerrel kapcsolatban, és mindannyian megegyeztünk abban, abban, hogy drámai helyzet alakult ki a földközi tengeren, erről ma is, csak ebben a hétünkben, csak ma reggel is, ma délelőtt is megerősödtünk, úgyhogy mindenképpen valamiféle intézkedésekre van szükség, hogy megmentsük a földközi tenger. Az ISPRES szakértő beszélt a halállomány állapotáról, sajnos nagyon szomorú híreket hallottunk. A, fent, a maximális fenntartható szintet háromszor is túl, meghaladják a, a halászok, a, lefo, a le, a kihalászott a kihalászott fajok, és el kell még azt mondanom, hogy a szürke tőkehol esetében sokszor ez tízszeres túlhalászás jelent és ezzel előbb-utóbb elérjük azt, hogy teljes mértékben kimerül az állomány, ha ez így folytatódik. A helyzet tehát ez, ezzel, szembe kell nézni. Az, hogy fenntartható legyen a halászat, ahhoz az kell, hogy az állományok is regenerálódjanak. Nagyon sok példánk van arra, hogy ahol úgy lépnek fel, hogy a tudományos álláspontot, a tudományos ajánlást figyelembe veszik, ott igenis helyreáll az állomány és utána jobb lehetőségek vannak a halászatban is. Az Európai Bizottságnak nagyon komoly és szigorú javaslatai vannak, ezek megfelelnek a helyzet komolyságának. A WWF képviselője az előbb arról, arról beszélt, hogy a 100 méteres mélységre vonatkozó tiltást nem csak három hónapra, hanem az egész évre ki kéne terjeszteni. Mondom, itt elég drasztikus intézkedésekről van szó, de a helyzet is súlyos. Egyetértünk azzal, hogy az állományoknak fenntartatónak kell lenni, de hát utána nyilván mindenki benyújtja majd a külön kéréseit, és kifogásokat, illetve kivételeket kér majd, keres majd. meghallgattuk itt most a szakértőket, én személyesen is találkoztam szakértőkkel, és mindenki azt mondta, hogy a kvótákra nincs szükség. A nyolcas cikk nem ide való, hogyha a menedzsment terv nem működik, akkor kell a kvótákat bevetni. Ez egy, ez egy mentőzáradék. Hogyha a terven belül ha termen belül megadjuk a kvótákat, akkor az azt jelenti, hogy előre fogadunk arra, nem fog működni ez a több éves terv. Tehát ezt biztosra vesszük akkor, ezzel óvatosan kéne tehát bánni. Nagyon sok kérdés lehetne még nagyon sok kérdésről lehetne még beszélni, de igen szigorú több éves terve van szükség, és ne felejtjük el, hogy milyen szociális és gazdasági fel, következményei lehetnek annak, hogyha kimerülnek az állományok. Mindennek az az alapfeltétele, az a kiindulási pont, hogy legyen halállomány. Én, emlék, én voltam Barcelonában, és a katalán halászokkal is találkoztam, egyeztettem, tudtam, hogy nagy, nagyon jól beváltak ezek az intézkedések. Utána majd beszélek a kollégákkal erről, a kérdés az, hogy ezeket a helyi kezdeményezéseket hogyan lehetne máshova is elvinni, és egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy azokkal is, akik azt mondták, hogy a GFCM-nek is sokkal erőteljesebben kéne fellépnie, sokkal nagyobb szerepet kéne vállalnia. Szerintem ezt is figyelembe kell venni. Köszönöm. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Damato asszony. Grazie, grazie. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én egy konkrét témáról szeretnék beszélni, ez megped, mégpedig a pénzügyi háttér. Tehát hogyan lehet a szociális és gazdasági kérdésekkel, következményekkel foglalkozni, hogyan lehet, ezekkel, hogyan lehet ezeket kezelni. 2011. december 31-én az ezzel kapcsolatos ö, ö, módosítási lehetőségek lezárultak. Szeretném, hogyha a finanszírozást újra lehetne nyitni, akár kivételes jelleggel is. Nem tudom, hogy a bizottság erről hogyan vélekedik. Thank you, Mrs. Tomasic. Köszönöm szépen, Tomasic asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék Aguilera asszonynak köszönetet mondani ezért a kezdeményezésért, és az összes résztvevőnek köszönöm a hasznos vitát. Támogatom az előadót a munkánk megtervezése szempontjából. A több éves terv fontos, óriási kihívás, de a segítségünkkel a jelentéstevő remélhetőleg el tudja végezni a munkát. Mint az Adriai tengerért felelős jelentéstevő, tisztában vagyok ennek a javaslatnak a jelentőségével és a kihívásokkal. A szociális és gazdasági hatásokról röviden ezeket nem megfelelően mérték fel. Aggaszt az is, hogy a kicsi partmenti halászati tevékenységeket külön kategóriának tekintik, és hangsúlyoznám, hogy az ágazat és az adminisztráció is ezt ellenzi. Ezt szeretném, ha tiszteletben tartanák. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Ennyit a képviselőktől. Valeri Leni asszony kap szót a bizottság részéről. Ő nagyon elmélyülten ismeri ezt a témát, de csak a három percet kap, és kérem röviden válaszoljon a kérdésekre. Öné a szó. Merci, Merci Madame la Présidente, et euh, tout d'abord... Euh, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen Aguilera asszonynak a jelentéstevőnek is, hogy meg szervezte ezt a meghallgatást, és az összes hozzászólónak köszönetet mondok, akik nagyon világosan fogalmaztak, illetve köszönöm a halászati szövetségeknek is, hogy elutaztak Brüsszelbe. Nagyon fontos, hogy részt vegyenek ebben a folyamatban, gratulálunk nekik, köszönjük. Évek óta tárgyalunk erről a tervről, legalább két éve, nem újdonságról van szó, egy jelentős konzultációt hajtott végre az Európai Bizottság, minden aspektus, társadalmi, gazdasági, tudományos megpróbáltunk figyelembe venni. Kérdezték a bizottságtól, hogy miért nem hoztunk létre egy ilyen tervet korábban. Egész egyszerűen azért nem, mert jelen pillanatban a földközi tenger térségbeli országok azt mondták, hogy nemzeti terveket akarnak végrehajtani a közös házati politika értelmében, és a bizottság azt mondta erre, hogy jó, parancsoljanak, tegyék meg a nemzeti terveiket, de a célokat ne tévesszék szem elől, és a 2020-as maximum legnagyobb fenntartható hozamot is tartsák be. Azonban katasztrofális volt a helyzet, az összes gazdasági mutató azt mutatta, hogy a tan- jelenlegi tendencia, hogyha folytatódik, akkor csökkenni fog nagy mértékben a flotta, és ennek nagyon jelentős gazdasági társadalmi hatásai lesznek, sőt, az a kockázat is felmerül a számításaink szerint, hogy egy nagyon gyors reakció nélkül akár 600 hajó is eltűnhet a flottáinkból nagyon rövid időn belül. És ezért gyors reakcióra van szükség, ami a helyi jellegzetességeket tiszteletben tartja. Igen, tudjuk, hogy az Atlanti régió, az északi-tengeri térsége és a földközi tenger más, ezért tudományos adatokon alapuló éves kótákat külön határozunk meg a három térségre. Azt gondoljuk, ez egy olyan érség, ami, é, eszköz, ami nagyon ö, pontosan alkalmazható a földközi tenger térségére. Nagyon fontos a kis halak védelme, mert az ő védelmük nélkül nem fogjuk tudni újra helyreállítani az állományokat, és jelen pillanatban nem sikerült jelentős, eléggé nagy mértékben csökkenteni a kishalak kifogását. Ezért a tudósokkal együtt alternatív intézkedéseket akarunk bevezetni, hogyha nem sikerül megfelelően csökkenteni a kishalak kifogását. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor a e, jelenlegi terv nem fogja tudni helyreállítani a halálományokat. Jelen pillanatban is folytatódnak, akár ma is a stef a tárgyalások, ahol az összes elemét a tervnek megpróbáljuk ellenőrizni, áttekinteni a kalkulációkat, az összes elemet áttekintjük, amit felvetettek az előttem szólók is. Úgyhogy a bizottság tehát a tagállamokkal együtt, illetve az Európai Parlamenttel együtt készen áll megvizsgálni az összes elemet, és elérni azt, hogy a lehető leggyorsabban kiigazítsuk a tervet. Nem szabad a terv elfogadásával késlekedni, különben katasztrófába rohanunk, és ezt a katasztrófát muszáj elkerülni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Most mivel a szakértők felé is felmerült néhány kérdés, önöknek is visszadom a szót, hogyha kívánnak, akkor reagáljanak. Először Vanzini úr kap szót, és ön pedig a szakértők után kap szót előadóasszony, vagy most szeretne? Hát jó, parancsoljon. Köszönöm szépen ha megengedik. Én is mondok egy-két szót, mielőtt a szakértők megint megkapják a szót. Lenne egy konkrét kérdésem, és akkor talán én is megkapom mindjárt a választ. Az STECF tudósától kérdeznék valamit. Az idő aggasztó, az idő ami mindent megteszünk, tudja a bizottság is, hogy eh, próbáljuk a határidőket rövidebbre fogni, és jövő hónapban ezt, a, ezt, is, ezt el is fogjuk fogadni. Tehát mindent megteszünk annak érdekében, hogy mi hamarabb el tudjuk fogadni ezt a tervet, és utána a bizottság e, eh, felén a labda. Kérdezem a tudós úr felé, hogy eh, a gyakorlatban mi, mi az elképzelhető, Elképzelhető, hogy áprilisban, mondjuk jövő áprilisban, vagy májusban el tudjuk-e, el tudjuk fogadni ezt véglegesen. Mondjuk, tegyük fel, hogy akkor ezt elfogadjuk, de akkor 2020-ra végre lehet hajtani? Ön szerint ez lehetséges? Van egy másik gyors kérdésem. Szegmentálni szeretnénk a flottát a javaslat értelmében. Ezzel kapcsolatban komoly kétségeim vannak. Nem lenne jobb? és mindenkinek a véleményére kíváncsi vagyok. Nekem itt komoly kétségeim vannak, és szerintem ezzel nem mennénk túl sokra. Nem lenne jobb, hogyha hogyha menedzsment egységenként szabnánk fel? Nem pedig szegmensek alapján? Milyen véleményük erről? Mondom, nagyon komoly kétségeim vannak és örülnék neki, hogyha kapnék választ, főleg erre a két konkrét kérdésre. Yes, okay. So maybe... Oh, rendben. Akkor mivel a jelentéstevő konkrétan az STECF képviselőjéhez tette fel a kérdését, talán ővel kezdhetnénk, és utána majd tovább haladunk a szakértők között. Rispondere parlo italiano. Olaszul fogok beszélni. Az első kérdésre tudok válaszolni, mert ugye tudományos kérdésekhez kapcsolódik ez. A második kérdés, hát inkább ilyen menedzs, menedzsereknek való, arra nem válaszolnék. Nézzük a különböző fajákat, fajakat, a halálományok nagyon foghíjasak, és az biztos, hogy egyes fajok esetében minden perc számít, más, más fajok esetében van még időnk, azt gondolom, hogy mi hamarabb egy nagyon sürgős csökkentésre van szükség. Az is jó, hogyha csak bizonyos halfajokra érvényes ez, már az is egy nagyon komoly eredmény, nem kell az összes halfajra ezt azonnali jelleggel végrehajtani, vagy megvalósítani. Nagyon nehéz konkrét határidőt adni, hiszen elég bizonytalan tudomány a halászat, fontos tudósok azt mondták, hogy nem annyira könnyű megszámolni a halakat, mint a fákat, mert a halak bizony mozognak. Ha nem teszünk valamit, annak katasztrofális végeredmény lesz, ez biztos. Tehát az európai közösségnek egy nagyon komoly erőfeszítést kell tennie, és, és elképzelhető, hogyha ezt megtesszük, akkor már 2020-ban lennének eredmények. De mondom, nem minden fajra érvényes ez, és gondolkodjunk azokban a, azokban a fajokban, ahol sokkal rövidebb az életciklus, mint például a rákfélék esetében. A másik kérdés nem válaszolnék, mert mondom, az nem tudósoknak való kérdés. Ha megengedik, akkor először Damato asszonynak válaszolnék. a finanszírozás újbóli megnyitásáról, akár kivételes jelleggel. Azt kérjük, hogy meghosszabbítsák azt az időszakot, amikor is az időbeli korlátot megszabják. Ez azért lenne jó, mert a jelenlegi helyzet katasztrofális, de amikor egy amikor egy halászhajó nem tud halászni tovább, az azt jelenti, hogy ez egy kudarc számunkra, ez azt jelenti, hogy nem tudjuk növelni az ágazatot, és nem méltó ez a halászok felé sem. A halászok nem elemos, nem el, a halászok nem alamizsnát kérnék, és nem is közpénzből szeretnének élni. Tehát nem azt kérik, hogy csepegtessük nekik a finanszírozást, a támogatást. Ők méltóan szeretnének dolgozni, normális körülményekkel, világos szabályokkal, amelyek mindenkire vonatkoznak. A szürke tőkehal állománya nagyon komoly gondokkal küzd. A sporthalászat Hát bizony, a sporthalászok halásszák a szürke tőke halat. Miért nem foglalkozunk velük? Miért csak a professzionális halászokkal foglalkozunk? Miért őket célozzuk csak meg, amikor szürke tőke hal szenvedéséről beszélünk? Nem erről van szó. Szerintem gondolni kell a sporthalászat is, de halászattal is. Mindenkinek tennie kell valamit, mindenkinek erőfeszítést kell tenni. A Fronte úr azt kérte, hogy, hogy a CGPM-mel kapcsolatban legyen egy nagyon erőteljes fellépés. Tényleg erre van szükség, mert egy, egy erőforrás rendszerről van szó, és mindenki azt próbálja meg lehalazni. Köszönöm szépen a finanszírozással kapcsolatban, teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy a újra programozásra van szükség, ahogy azt a kolléga, az olasz kolléga mondta, a támogatási rendszer nem megfelelő a halászoknak, nem így akarná, nem így szeretnének dolgozni. Vannak olyan, vannak olyan halálományok, amelyek már el is tűntek. Minket, minket nagyon foglalkoztat az, és nagyon nagy ö, ö, előrelépés lenne, hogyha a, ö, tudományos véleményt figyelembe tudnánk venni, és az óriás garnéla esetében függetlenül attól, hogy kihalászza az óriás garnélát, mindenképpen érvényesíteni kell a jogszabályokat. A 2018-as évben nem lehet 2014-es adatokból kiindulni. Mondom, a friss tudományos eseményekre van szükség, és ne felejtsük, hogy a költségvetés fontosan csökken több éves terv, ez egy relatív kudarc. Nagyon fontosnak tartom a regionalizációt. Andalúzia esetében 30%-kal csökkent a vonó hálós hajók flottája, és az egész földközi tengeren érezhető az a nyomás, hogy nem működnek a dolgok egyetértek az olasz kollégával, mindenki számára érvényes szabályok kellenek. Szerintem bátraknak, bátornak kell lennünk. Például például a, bármelyik, igazából bármelyik fajt említem is, hogyha a bizottság eléggé bátor, akkor sikereket érhet el. Köszönöm. Muchas gracias, voy a responder en español a las... Köszönöm szépen, ha megengedik spanyolul válaszolok a kérdésekre. Una de las cuestiones que se mencionó por parte de Clara Aguilera... Eh... Carla Aguilera asszony föltette egy kérdést az idő határokkal kapcsolatban, illetve hogy 2020-ra elérünk-e valamilyen eredményt, elérhetünk-e valamit, hát ez fajta függő, vagy faj függő. Ahogy azt a prezentációban is elmondtam, 2002 óta el kell érni azt, hogy az állományok fenntarthatóak legyenek, ez egy jogi kötelezettség, mégis, mégis késlekedést szenvedünk. Mi az értelme akkor a jogszabályoknak, ha senki nem tartja be őket? Az évek során nagyon sokan nem tartották be a jogszabályokat, látható ennek a hatása. Hogyan lehet a visszamenő jelleget ezután számon kérni? Mindenképpen be kell tartani a jogszabályokat. Kvóták esetében senki sem szeretne ugye a kvótákat, senki sem kér kvótát. Az Európai Bizottság azt szeretné, hogyha erőfeszítéseket tennénk, és a kvóták elvileg csak akkor lépnének hatályba, hogyha az erőfeszítések rendszere nem működik. De ha már most megjelenítjük a kvótákat, akkor mi értelme az egésznek? Mi, mi nem gondoljuk azt, hogy enélkül meg lehetne oldani a problémát, de egyes régiókban, például a, a norvég homár esetében szerintem szükség lehet a kvótákra. Barbara beszélt a delegált aktusokról is. Szeretnék egyértelműen fogalmazni, a delegált aktus, például technikai intézkedések esetében a bizottság eh, javaslatában nagyon fontosak ezek a delegált aktusok. A regionalizáció eljárásán keresztül eh, ugye a tagállamoknak eh, közös ajánlásokat kell megfogalmazni, hogyha nem fogadják el a tagállamokat, amit egyébként egyhangulag elfogadandó technikai intézkedéseket, akkor nem lesznek technikai intézkedések. Kell egy mentő intézkedés, egy védőzáradék. A cél az lenne, hogyha a tagállamok nem hajlandók a vagy nem tudják a regionalizációs eljárást végigvinni, akkor mégiscsak legyen a bizottságnak egy lehetősége, hogy fellépjen Figyeljünk, figyeljük meg például a tengeri ökoszisztémák védelmének kérdését, ott, van például, ott vannak például a tengeri teknősök, ezek védett fajok, az ő esetükben is végül is ez történt. Aztán a flották szegmentálása, Agilér asszony kérdése, és nem tudok meg erre most válaszolni, de ha megengedi, akkor majd megkeresem önt a válaszsal. Garcia kolléga beszélt arról, hogy kinek még a felelősség, kinek mi a felelőssége, illetve milyen övezeteink vannak, halászati övezeteink, illetve vannak még Európai Unión kívüli halászhajók is. Most konkrétan olyan zónákról, halászati övezetekről beszélünk, amely kizárólag az EU-hoz tartozik, tehát marokkói és algériai halászhajók ide nem jöhetnek be. Tehát ez a mi felelősségünk ami a halászhajók számát, illetve a kifogott halmennyiségét illeti, ebben a két zónában, amiről most beszélünk, ez a kérdés egyáltalán nem, nem releváns. Andalúziában a halászflottát lecsökkentették, ők az első számú áldozatai a túlhalászásnak. paradox helyzet állt elő sok régiónak ellenére, hogy drasztikusan csökken a halászflotta, tehát egyre kevesebb halászhajó van. Nos, még ebben az esetben is többet halásznak, mert több napot töltenek a halászattal, nincsenek ellenőrzés, nincs ellenőrzés, nincsenek ilyen típusú nyomon követő intézkedések. Ez nem mindenhol van így, de a Mannini féle prezentációban hallottuk azt is, hogy ezeken a területeken is csökken az állomány. Igazi erőfeszítésre van szükség, ami hatékony, és a, amelyeket az ellenőrző intézkedéseket kísérnek. Köszönöm. Now, uh... Köszönöm. Ágvilera kolléganőt kérem, hogy foglalja össze a vitát. Bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecer. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönet mondani a négy szakértőnknek többféle álláspontot, nézőpontot hallottunk, de én fontosnak tartottam, hogy mindenkit meghallgassuk, mert így jobban rálátunk a dolgokra. Szerintem nagyon konstruktív volt az, hogy mindenkinek a véleményét meghallgattuk. Még egy dolgot hadd mondjak. Említettem, hogy a határidőket lerövidítettük, mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél hamarabb meglegyen a megállapodás, és hogy ezt végre is tudjuk hajtani. Én a bizottsághoz egy kérést, kérést intéztem. Meglepett, hogy a hatástanulmányban vannak, voltak olyan fajok, amelyekről most nincs szó. Például a nyelvhal szerepelt annak idején a hatástanulmányban, itt pedig már nem. Ezt a kérdést már feltettem a bizottságnak, de nem kaptam még igazi választ. Illetve egy olyan választ kaptam, hogy nem volt elég forrás, ezért három faj nem került bele végül ide. Szerintem az elővigyázatosság elvét kéne alkalmaznunk. Hogyha nem lenne tudományos eredmény, akkor ezt el tudnám fogadni, de nem erről van szó. Aztán területi, avagy szociális, gazdasági következmények. Itt is feltettem egy kérdést a bizottságnak. A területi hatásokat nem nagyon térképezték fel, de szerintem a szociális és gazdasági hatásokat is jobban föl kéne térképezni, hiszen ezek is nagyon lényegesek, úgyhogy jó lenne, hogyha ezt kidolgoznánk, hiszen úgy tudunk csak dönteni, hogyha minden aspektusát ismerjük a dolog, dolognak. Egyértelmű, hogy néhány faj esetében sürgősen kell tenni valamit, néhány fajt kiemeltünk. Nem tudom, hogy Manini úr volt ez. A spanyol hatás tanulmányban a legsúlyosabb probléma a szürke hal esetében merült fel, akár 80%-os is lehet a túlhalászás. Tehát egy faj esetében nagyon rossz az eredmény, de amikor azt, azt hallottuk, hogy mi a helyzet, főleg a különösen súlyos helyzetű hajak esetében, akkor alapvetően a szürke tőkeharról volt szó. Én nagyon nagyra becsülöm, hogy erőfeszítéseket teszünk a halászatban, ez remek. Mindenképpen eleget kell tenni a közös halászati politika célkitűzéseinek, és ezt elmondtam a WWF képviselőnek, és ő is beszélt erről. Nagyon frusztráló, hogy ilyen sok időbe telik ez, viszont ez a rendeletünk két hónapos. Nem tudom, hogy a határidőket be tudjuk-e tartani. Meglátjuk. Mindent megteszünk azért, hogy a, egyrészt a halászati célkitűzéseket be tudjuk tartani, másrészt pedig nem tudom, hogy a hat hónapos határidő mennyire teljesíthető. Szerintem a kvótákra semmi szükség nincs a földközi tengeren. Ezt mindig is elmondtam, most is elmondtam, a szakértők is ezt mondták. Örülök annak tehát, hogy halászati erőfeszítésekre vonatkozóan próbálunk intézkedéseket elérni, emellett kell kitartani. Spanyolországban már nagyon lecsökkent a halászati flotta, nagyon nagy mértékben. De erősen eltérhetnek a régió közötti erőfeszítések. Andalúzia nagyon kitett magáért, más régiók, más övezetek ezt nem mondhatják el magukról. Olaszország sem erőltette meg túlságosan magát. Láthatjuk, hogy az egész földközi-tengeri nyugati medence megszenvedte ezt. Tehát alaposan el kell azon gondolkozni, hogy néhány gyakorlatot ne tiltsunk ebbe örökre. Van egy 10%-os plafonunk, van egy rendszerünk, ezt nem lehet fenntartani sokáig. A bizottság javaslata a teljes betiltásról Hát szerintem ezt azért javasolták, mert eh, fölmerült ennek az igénye, de szerintem ezt megvalósítani nem lehet. Szerintem a lényeg az, hogy tudományos adatokból induljunk ki, a tudományos adatok aggasztóak, tehát intézkednünk kell, ezért jött létre ez a rendelet. Ez világos. De a jövőre vonatkozóan el kell gondolkodni azon, hogy a tiltások mennyire megvalósíthatók, a mostan javasolt tiltások nem megvalósíthatóak. Még sok munkánk van ezzel. Több témát azért most nem szeretnék felvenni, mert akkor soha nem érünk a végére, sok mindent lehetne még javítani. Aztán beszéltünk még a palamoszi gyakorlatról Katalóniában. Szerintem jogi szempontból nem lehet ezt a gyakorlatot átvinni máshova. Mindjárt a végére érek, elnök asszony. Nagyon fontos az is, hogy a halászati erőforrásokat javítsuk, de ne felejtjük, hogy a halászatban halászok dolgoznak, itt emberekről van szó, rájuk is figyelemmel kell lenni. Köszönöm. Thank you. So this is the provisional timetable. The... Köszönöm szépen. Szeptember 24-én tárgyaljuk a, a tervezetet, a szakbizottságon belüli elfogadás és a vita megnyitása és reméljük, hogy akkor november 15-ig ezt megoldjuk, és akkor lezárjuk ezzel a, a maistani témát. Különösen köszönjük a szakértőknek az információ átadást. Nézzük a 15-ös napi rendet. Véleménycsere az Európai Parlament és a Tanács több éves mediterrán térségbeli karthalhalászat tervére vonatkozóan ezt a zöldek és a, a május 15-i koordinátori ülésen nyújtották be. Marco Affronte a kinevezett előadó. Ma van a második véleménycsere. Először a szót megadom Márkónak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Questo piano è un, eh, come si sa, un piano, è una trasposizione. A terv ismert módon az ECAT-nak a, a tervezete a karthalakról van benne szó, és abból indulunk ki, hogy a jelenlegi állomány helyzete súlyos ha teljesen leállítanánk holnap a karthal halázatát, akkor sem tudnánk 2020-ig az előrejelzett célt hozni. Az ECAT egy 20 éves tervet, 15 éves tervet határozott meg, melynek értelmében az MSY hosszú távon el, el kell érni 2020-ig. Mégpedig olyan intézkedéssel, amely a megengedett teljes halászati mennyiségeket is meghatározza. Kvóták vannak tehát a tervben, láttuk már, hogy milyen mennyiségekről van szó. Van egy sor egyéb dolog is természetesen a tervben, a kvótákon kívül új minimális intézkedéseket és eh, a, a indicazioni sulle quali cercherò di lavorare anche per renderle. A minimális referenciaértékeket is meghatároztuk, és amit nagyon fontosnak eh, tartok, és ami azt hiszem, hogy fontosabb, az az, hogy a kvótákat el lehet osztani. A kis halászatot, eh, kisüzemi halászatot és a fenntartó halászatot eh, kell tehát előnyben részesíteni. És van természetesen több kritérium is, melyek alapján majd elhatározzák, hogy mely és hány hajó kap mekkora kvótát, vannak halászati beszüntetési időszakok, tehát halászatmentes januártól márciusig tart a, a kartalhalászati szüneteltetés, de a, a, a, a tengeri halászati, a, tehát a nagyhajókra is hasonló halászati tilalmat rendelnek el bizonyos időszakokra, hiszen akik hiszen ugyanebben az időszakban tonhalat is vadásznak, és nagyon fontos, hogy ugyanaz az időszakra vonatkozóan a tonhal halászatot is felfüggesztessük. A bizottság javaslata érdek, értelmében 20%-ban megfigyelőket kell a, a halászati hajókra rendelni, ezt nagyon fontosnak tartom, most kell ehhez hozzáfogni, Fontos, hogy azonnali eredményeink legyenek, nem csak a terv hatékonysága miatt, hanem, és nem csak amiatt, hogy működjön a, a terv, hanem azért is kellenek a megfigyelők, hogy tudományos a adataink legyenek a halászati mennyiségekre, a, a fajta eloszlásra, az, időbeni, az állomány időbeni és térbeli elhelyezkedésére. Vannak egyéb intézkedések is, például a szabadidős halászati kvóták, stb. Ezzel a végére is érem. Az ekát állásfoglalást nagyon jónak tartom. Végül is csak arról van szó, hogy átalakítsuk ezt a halászatot. Bizonyos részeket majd ki kell igazítani, de úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság javaslatához képest nem lesz már semmiféle külön plusz javaslat, és remélhetőleg valóban a terv szerint tudunk elhala- előrejárni. Köszönöm. Kun úrnak adom meg az előadók nevében a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és Márko Affrontinak is köszönöm a véleményt. Valóban az ECAT, az ICAT, a, az Atlanti óceáni tonalhalászat nemzetközi tanácsa egyértelmű ajánlást határozott meg, amit most európai jogba kell átültetni. Ez tehát a közös halászati politikában a feladatunk, és ezt akarjuk megvalósítani. Az ICAT már 15 éve működik, és a bizottság az Atlanti tengeri tonhal állomány megőrzése nem csak az északi és déli atlanti parton lévő országokra, hanem Kínára, Tajvánra, Japánra is kiterjed. Konkrétan a vörös tonhalról, sárga tonhalról és más tonhalfajtákról is, de egyebek között a kaltharról is szó van. 2016-ban Villanórában, akkor, amikor az IKAT konferenciát ott tartották, akkor nekem is abban a szerencsében volt részem, hogy a halászati szakbizottság kollégáit a kollégáival a vezetése mellett ott részt vehetünk. A bizottság mandátumát minden, ta, minden tagállamnak mandátumot adott a tárgyalásra. A bizottság tehát a tonharra is tár- tonharról is tárgyalt, és vannak olyan pontok, amelyekre azt mondhatjuk, hogy valóban nem kizárólagos használat, nem csak a, a karthalálományok kizárólagos használatáról van itt szó. Mindig gondoljunk arra, hogy Marokko, Algéria, Tunézia, Törökország és a földközi tengernél érintett, az állomány kezelése az ICAT hatásköre. Az újrafeltöltési terveről Fronte kollégám éppen most beszélt. A szabadidős halázatra is kiterjesztették ezt az ajánlást. Az intézkedéseket pedig az ikat minimális méretre 100 cm 11,4 kg a súlyra, a, a a fogazatra vonatkozó legmagasabb számokat is meghatározták. A, a, nem lehet a bocsánat, a védett időszak január 1-től március 31-ig, ahogy a Fronte kollega is említette, ami a tonhalat illeti pedig 10.500 tonna karthalat lehet az, a, a, az ajánlás szerint 2017-re kifogásra előírva, mintegy 5%-kal csökkentették 2016-hoz képest a mennyiséget. A szabadítős halázatra napi hajonként napi egy karthalat lehet fogni. Az ellenőrzés is nagyon helyes. Minden ötödik halászati járműre egy megfigyelőt kell küldeni. A, annak érdekében, hogy a tagállamok negyedévente minden karthalfogásról be tudjanak számolni. Ha a 80%-át az, a kifogási adatok 80%-át elérik, akkor hetente egy jelentéssel emelik a jelentés kötelezettséget. úgy gondolom, hogy a részletekről további az ellenőrzés részleteiről nem kell beszélnünk, bár nagyon fontos, minden halászati hajón kell, hogy legyen egy monitoring rendszer, és a halászati ügynökséget ebbe be kell kapcsolni. Összességét tekintve úgy gondolom, hogy ez a javaslat elfogadható számunkra, és az európai jogba valóban átkel, átültetésre kell, hogy kerüljön. Köszönöm. Egy új tagot üdvözlök most eh, a halászati szakbé, szakbizottságban, Renata Briánot helyettesítő eh, Riniano kollégát. Meg is eh, örülök mindig, hogyha új arcot látok. Köszönöm mindenkinek, önnek is, elnök asszony. Azt kérte Briano kollega, hogy a jelentését felolvassam. Eh, hiszen neki most sajnos más eh, megbeszélésen kell részt vennie. Nagyon szívesen teszem meg, hogy felolvasom a véleményét. 2016-ban az IK-t eh, a, a földközi tengeri karthal mennyiségek visszatöltésének adatát, adatait a tudományos eredmények alapján határozta meg, mintegy 70%-os visszatörtése volt szükség. Hazámban, Olaszországban található a legnagyobb karthal flott, halászati flotta, és korábban több ezer halászhajó volt, külön erre, most csak 800, a legtöbbje 12 méternél kisebb hajó. A terv értelmében meg, lehetne, meg kellene fordítani ezt a trendet, és a karthal biomasszát úgy megemelni, hogy az MSY 2030-ra helyreálljon. 2017-ben az uniós kvóta 10.500 eh, tonna éves 3%-os növekedési kvótával 2020-ig. Árnyék előadóként az SND nevében elsősorban két szempontra összpontosítanék. Az egyik a végrehajtás, ami nem azt jelenti, hogy az egészet egyszerűen átvegyük. Ha elolvassuk az IK tervezett szövegét és a milyenket, akkor vannak különbségek. Az IK normák egyértelműen a szereplők azonos bánásmódjára irányulnak az EU-ban is. A tudományos megfigyelők jelenlétel a hajók legalább 20%-án a, az ikát 5%-ához képest úgy gondolom aránytalan úgy gondolom, hogy legalább 4 a 4 os kikötői bejel, bejelentés sem gyakorlatias megoldás, nem felel meg az IKT tervezetnek. Elsősorban a tagállamoknak kell betartani a kvótákat, de a bizottságnak is, amely a múlt évben az odaítélési kritériumokat, a kvóták odaítélési kritériumának módosításáról határozott, de ez nem az ikát szerint történt. Nagyobb átláthatóságra van szükség a tagállamoknál, a tervek kidolgozásánál, de jogunk van tudni, hogy a kvótákat milyen kritériumok alapján osztották ki, hiszen a kvótáktól függ nagyon sok halász jövője. Befejezésként pedig elnézést kell kérnem, hogy nem lehetek itt személyesen, és mindenkinek sikeres munkát kívánok, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kollégának. A következő árnyék előadó Tomasics asszony. Meg is adom a szót. Köszönöm szépen az, ajánl- az ikat ajánlásokat nagyon pontosan kell átültetni az Európai Uniós jogszabályba, úgy, ahogy jelenleg látjuk őket. Itt tudjuk biztosítani az azonos feltételeket az összes halász számára, és így tudjuk elkerülni, hogy harmadik országok flottájával szemben EU flottákat diszkrimináljanak. Van néhány javaslatom, amelyeket módosítóként benyújtok majd. Nem tudom, hogy a hetes módosító az ötös cikkben miért van. Ez különleges engedélyeket ír elő a halászatok számára az ikáttal ellentétben. Nyolcas cikk, hármas bekezdés. Ez szerint a tagállamoknak tájékoztatni kell a bizottságot azokról az intézkedésekről, amelyekkel a hajók számát korlátozzák. Úgy vélem, hogy ez a kötelezettség a több éves terv része a 9-es cikk értelmében. A 15-ös B is valami olyasmi, ami túlhalad az eredeti javaslaton, a 20-as, bekezdés, a 20-as cikk 2 bekezdésére gondolok, amelyben előírják, hogy a tagállamoknak biztosítani kell, hogy megfigyelők legyenek legalább a hajók 20%-ánál, a tengeri halászatoknál. Nos, ez a hajók 5%-a az iákban. Óriási ez a különbség, és úgy gondolom, ezzel diszkrimináljuk a, az európai flottákat a harmadik országokkal szemben. A következő hozzászóló Diáma kollága. Diáma asszony. álltó asszony, köszönöm szépen. Mi is egyetértünk azzal, hogy miután az ICAT-tot aláírt az Európai Unió, ezért rájunk is vonatkoznak a Karthal állományáról szóló kötelezettségek. Természetesen figyelembe kell venni a különböző halászati technológiák vagy technikák eh, eh, különlegességeit, illetve a szelektív halászati eszközöket is figyelembe kell venni, azt gondolom, hogy a hagyományos és kisipari halászatot mindenképpen meg kell fogadni, hiszen az, az a lényeg, hogy a helyi halászoknak is méltányos körülményeket teremtsünk, és az ilyen típusú halászokat segíteni kell. Oda kell figyelni arra is, hogy a földközi tengereten más országok, nem EU-s tagállamok is halásszák ezt a az állományt. Úgyhogy ilyen szempontból értelmetlen az intézkedés. A földközi tengeren a sporthalászat, vagy rekreációs halászat is jelentős, erre is figyeljünk oda. Még lenne néhány észrevételem, illetve néhány téma, amiről mindenképpen beszélnünk el. 13-as cikk, ez arról szól, hogy a kifogott karthal mennyisége nem haladhatja meg semmilyen más halott, más hal, kifogott hal mennyiségét egy adott hajón. Szerintünk ez a szöveg így nem túl világos, illetve elég jelentbondásos. Aztán ellenőrzési rendszer. Ugye az Európai Bizottság ellenőrzéséről van itt szó, az ICAT ajánlásait nem fogadják meg. Egy monitoring systemről van itt szó. Fontosnak tartom, hogy ez a teljes halászati időszak esetében megvalósuljon, ez a kis hajók esetében nehezen megvalósítható. 24-es cikk, a kikötőbe érkezés, leírása. Azt gondolom, hanem hogy nem, figyelik, nem veszik figyelembe a nem veszik figyelembe azt, hogy a halászati flotta általában kis hajókból áll. Mi történik akkor, hogyha négy óránál kevesebb, négy óra hajózási távolságnál közelebb halásznak a kis halók, akkor ezeknek inkább maradni a tengeren, hogy kitöltsék a négy órát? Még egy dolog, kisebb környezeti hatással bíró halászati eszközök használatát egyáltalán nem ösztönzik. Most ezek a témákkal kapcsolatban lesznek még módosítói. Grazie mille, signora Diamato. Az... Köszönöm szépen, Diamato asszony. Aguilera asszony a következő a felszólási listámon. Muchas gracias, Werner. Köszönöm, Verne. Hadd mondjam el azt, hogy ugye ezt a javaslatot a kartharra vonatkozóan fogadták el. Van egy állásfoglalásunk, amiben pont arról szól, hogy ne legyenek kvóták a karthalakra vonatkozóan. A jó a kapcsolatban néhány dolgot hadd emeljek ki. Szerintem néhány dolgot módosítani kéne a bizottság javaslatában. Például 10-es cikk második pontja. Itt ez arról szól, hogy a földközi tengeri karthalat védeni kell, és ez minden évben megszab egy időszakot, amely október 1-én kezdődik. Szerintem így a megfogalmazás nem egyértelmű, és elképzelhető, hogy ezen úgy is lehet értelmezni ezt a, ezt a bekezdést, hogy egyáltalán nem lehet a felszíni halakat ebben az időszakban halászni. Ugye itt gondolkodnunk kell arról is, hogy itt, hogy itt nem az összes tenger felszíni halról van szó, mondjuk ki azt, hogy itt a konkrét esetben csak a kartharról, illetve fehér tonharról van szó. Sajnálatosnak tartom, hogy ennyire kusza lett a megfogalmazás. Aztán a 13 per 3-as. Ma már beszéltünk a földközi tengerről, illetve hogy a rekreációs halászatnak milyen hatással van az állományra. hogyha egy faj esetében kvótát érvényesítünk, mert annyira súlyos a helyzete, akkor mindenképpen a rekreációs halászatot is korlátozni kell. Karthalra halászni például Spanyolországban tilos. Miért? Azért, mert próbáljuk regenerálni valamilyen módon az állományt. Tehát ebben a cikkben új megfogalmazásra van szükség, új bekezdésre, és meg kell adni a lehetőséget a tagállamoknak arra, hogy a rekreációs halászatot is korlátozzák. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog lenne. Aztán a 13.5-ös megfogalmazása sem megfelelő. Itt arra van szó, hogy intézkedéseket kell hozni az elkobzásra vonatkozóan, hát spanyolul az elkobzást azt egy szabálysértés esetén használják. Másik szó kéne ide. Hogyha elkobzásról van szó, akkor mindenképpen az van a háttérben, hogy jogszabálysértéssel gyanúsítunk valakit legalábbis spanyolul az elkobzás szót erre használjuk. Szerintem ezt valahogy korrigálni kéne. A kollégák beszéltek már arról, hogy más nyelveken lehet, hogy más konnotációi vannak ennek a szónak, de spanyolul ez nagyon szerencsétlen. Afronte úrral majd egyeztetünk, hogy megfelelőbb szót találjunk. So now for... Köszönöm szépen. Akkor most a bizottság részéről Francisco Javier Vázquez úr kap szót. Köszönöm szépen, nem tudom mennyi időm van. Mindenkinek válaszoljak, ön 5 percet beszélt, de ha kérdésekre de részletesen válaszoljak, arra több mint egy órára lesz szükségem. Minden esetre a lényegre szorítkoznék akkor. Szeretném felhívni a terem figyelmét a lényeg kapcsán, hogy túlhalászott az állomány, több, mint a kifogott kathak 70%-át az Európai Uniós hajók fogják ki. Néha, ha történelemre visszatekintve ezt, jogszerű, és nagyon gyakran jogszerűtlen felszereléssel fogták ki. Nagyon komoly tehát a felelősségünk a halállomány státusza szempontjából. Nagyon komoly a mi felelősségünk a halálomány mennyisége szempontjából, ezért amikor a diszkriminációról beszélünk, akkor lehet, hogy az is diszkrimináció, hogy mi fogjuk ki a teljes kifogható állomány a 70%-át. Felelősségünk van tehát, és következésképpen egy lépést kell tennünk az ikat által meghatározott alaphatárértéken túl, két ponton. Az egyik pont a tudományos adatok gyűjtése. Nem csak a 2016-os és a 17-es SRS jelentések kérik, hogy sokkal több adatunk legyen a visszadobott halakról hiszen a, az állomány struktúráját nem nagyon ismerik jól a visszadobások miatt. Másodszorban a regionális koordinációs csoport, ami a vándorló spa, ö, fajokkal foglalkozik, különösen kitér a kartharra, és különösen kitér arra, hogy nagyon kevés adatunk van, a visszadobások tekintetével, a visszadobott állatok érettségével, korával és egyéb jellegzetességével kapcsolatban. Ahhoz tehát, hogy jobb és pontosabb értékelésünk legyen az állományra a következő alkalomra, rendkívül fontos, hogy ettől a mai naptól kezdve sokkal több adatot gyűjtsünk, mint jelen pillanatban tesszük. Ha azt gondolják, hogy ez aránytalan, lehet, de ugyanakkor ez a mi felelősségünk, hiszen aránytalan és diszkriminatív az is, amit legálisan és illegálisan eddig kifogtunk a karthalállományból, és amennyien mértékben kimérítettük ezt az állományt. A második az az ellenőrzés ügye. Azt gondolják, hogy nagyon sokkal túlmegyünk azon, ami szükséges, vagy amit az ikat kinyilatkoztatott. De ne felejtsék el, hogy itt most a halálomány megerősítéséről beszélünk, arról, hogy 2020-ra a maximális, legnagyobb fenntartható hozamot elérjük a kartalállomány esetében, de ezt nem fogjuk tudni megtenni. Mindannyian védik a közös agrárpolitikát, de ennek a halálománynak a helyreállítását legalább 30 előtt, 2030 előtt meg kéne tenni. Mi megpróbáltuk ezt sokkal korábbra kitűzni 2020-ra, de van egy nem régi példám. Az a kékúszójú tonhal ha állományának a helyreállítása esetében 2022-re akartuk elérni az állomány helyreállítását, de sikerült korábban megtennünk. Miért? Azért, mert megerősítettük az intézkedéseket. Az itteni intézkedések azonban nem mennek túl azon, amit a kékúszójú tonhal helyreállítási tervében tettünk. az, hogy legyenek speciális halászati engedélyei a karthalakat kifogóknak, kifogó hajóknak. Ez igen, benne van az ajánlásban. Igen, de ezek a rendelkezések és azok, amiket említettek, nem mennek túl azon, mint amit a kékúszói tonhal esetében előírtunk, és nagyon fontos, hogy nem a legfontosabb eleme a helyreállítási tervnek, a kigúszói tonhal esetében pont ezen intézkedések betartatása volt. Ha lesz időm, vagy kívánják, akkor a konkrét felvetésekre még reagálnék egyenként is. Elnök, köszönöm szépen! Most pedig zárszóra Marco Alfronténak adom meg a szót, hogyha kíván hozzászólni. Grazie, molto brevemente. Köszönöm szépen, csak nagyon röviden. Köszönöm a kollégáknak az észrevételeket, köszön, külön köszönet a árnyék jelentéstevőknek mert nagyon konkrét dolgokat mondtak egyes kérdésekben, ezek mind vitatott kérdések, ez nekem nagyon sokat segít, sokkal pontosabb munkát tudok így majd végezni, és hát persze együtt, dolgozunk együtt dolgozunk majd, hatékonyabbak lehetünk, és remélem, hogy gyorsak is, hogy mi hamarabb megjön az Európai Parlament állásfoglalása ezen témával kapcsolatban. Köszönöm. Yes, thank you. Consideration of... Köszönöm szépen. Szeptember 24-én fogjuk a jelentéstervezetet megvizsgálni. A jelentés végső elfogadására reméljük november 21-én sor kerül. És azt hiszem, hogy itt abba is hagyom, mert nem, ezen túl már nem világos a menetrendünk. Ezzel ezt a napi rendi pontot lezárhatjuk. Köszönöm szépen az összes hozzászólást. és most eszmecserét fogunk folytatni az ICES elektromos vonóhálókról és merevítős zsákhálókkal folytatott északi tengeri nyelvhal halászatról. Júniusban Strasbourgban 11-én úgy döntöttünk, hogy Peter van der Leyen javaslatára az ICES egy képviselőjét meghívjuk a mai ülésünkre, hogy eszmét cseréljünk erről a tanulmányról, ami a különböző elektromos és hagyományos vonóhálók ökológiai és környezeti hatásait vizsgálja. Üdvözlöm az ICESZ tanácsadó tanácsának az elnökét, aki ellátogatott hozzánk, Eszkild Kierkegaardot. 15 perces prezentációra adom meg önnek a szót, ezután pedig megnyitom a lehetőséget hogy a, hozzászóljanak a képviselők is. Okay. Okay. So there is a, a kind of a fire exercise outside. That's why uh, there are. Tűzvédelmi gyakorlat van kint. Ezért vannak olyan képviselők, akik el akartak jönni az eszmecserére, de nem engedték be őket az épületbe, úgyhogy azt javaslom, hogy tartsunk 10 perces szünetet, hogy többen legyenek itt, többen jussanak be az eszmecserére. 10 perces szünet következik tehát. 1126 kor folytatjuk a munkát.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 és azt követően eszmecserét tartanánk. Minden, üdvözlöm Önt is még egyszer, ha megengedi. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy meghívtak, hogy eljöhettek. Nagy öröm, hogy itt lehetek a parlamentben, és előadást tarthatok, illetve egy prezentációt. Alapvetően arról szeretnék beszélni, hogy milyen választ kaptunk a holland kérdésre, amely eh, a az elektromos vonóhorgok és a hagyományos vonóhoroggal felszerelt hajók ökológia és környezeti hatásaira feltett kérdésünkre érkezett. Requested to compare the ecological and environmental effects a közvetlen hatása van a vonóháló alkalmazásának az északi tenger TAC-jére, az összes megengedett fogás mennyiségére a megcélzott és nem megcélzott fajokra egyaránt. Úgy gondolom, hogy a mechanikus tenger fenék zavar, illetve kár is jelentős, és a kétféle vonóháló alkalmazását ezért mindenképpen meg kell vizsgálni. Először is azt szeretném elmondani, hogy jelentős különbség van a kétféle vonóháló használata között. A hagyományos háló van, és a háló, mint olyan bizonyos láncokkal, láncokból áll össze, itt látják, ez kerül le a tengerfenékre, és úgy vonul végig a, a talajon. 6,6 és 7 csomónyi sebességgel. Az elektromos vonóháló pedig teljesen más, elektronok vannak, elektródák vannak a csomók helyett, csak öt csomós sebességgel közlekedik, sokkal könnyebb is a háló a hagyományos csomós vonóhálóval szemben. Akkor, amikor az elektromos vonóhálót használjuk, akkor az sokkal nagyobb mértékben behatol a tengerfenékbe. Ez a különbség tehát a, a kettő között az összehasonlítás érdekében ezt fontos tudni. Egy olyan tagállam, mint Hollandia, amely az ics e nek is tagja, a halászati közösség munkájában részt vesz, az északi és a balti tengeri halászatban is, és nagyon fontosnak tartja a tag, az ICESZ többi tagállamához képest a tengerfenék konzerválását is. A kérdésünk és kérésünk benyújtásával ezt kívánjuk szolgálni. Természetesen fordi, folytatunk párbeszédet annak érdekében, hogy közös értsen értelmezzük a problémát, tárgyaltunk szakértőkkel, és több mint 600 tudóssal van kapcsolatunk évente az ICESZ-en keresztül. Tehát velük tárgyalunk erről a folyamatról is. Idén két szakértői csoportot vontunk be, egy állandót, amely a halászati tevékenységek hatásait vizsgálja már évek óta, különböző hatásokat, az ökorendszer különböző hatásait, és van egy munkacsoport, amely az elektromos vonóhálókkal foglalkozik. Először azt kér, az első csoporttól azt kértük, hogy a az elektromos vonóháló munkacsoport kérdéseire válaszoljon, az elektromos munkacsoportnak pedig az volt a feladata, hogy nézze át a, a tudományos bizonyítékokat. Ezt ezeket az eredményeket a halászati érintettek csoportja te, tekintette át. A, ez, ezt független tudósok is megvizsgálták ketten, így próbáltuk biztosítani, hogy kompetens szakértők vizsgálják a kérdést, és a, a szakértői csoport és a kollégák csoportja vizsgálatának eredményeit meg fogjuk küldeni a szakértői csoportnak, végül pedig az ICES tanácsadó testülete kell, hogy jóvá hagyja. Ez alapvetően a munkamódszerünk, két szakértői csoport tehát a tudományos bizonyítékokat feldolgozva egy összesítik, egy előzetes tervezetet készítenek, amely egy független áttekintő csoporthoz, majd a, a kollégák csoportjához, tehát a, a szakmában érintettek csoportjához küldik, amely a, a tanácsadó csoport és a tanácsadó szakbizottság elé kerül utoljára. Itt nemzeti tagok vannak, minden ICES tagszervezet képviselteti magát ebben, tagállam képviselteti magát, konszenzusos döntéssel dönt a tanácsadó csoport, és reflektál a tanácsadó csoport áttekintő dokumentumára. Fontosnak tartom, hogy lássák, hogy milyen folyamat az, amivel dolgozunk, rendkívül hivatalos, de ez egyben minőségellenőrzés is, hogy mind az érintett, tehát mind kollégák a szakmában érintettek, mind pedig független szakértők dolgozzanak. Néhány szót most a, a szakmában érintettek jelentéséről. Egy idézet is van benne. Először is azt kértük tőle, hogy két különböző sebességet, illetve eljárást hasonlítsanak össze, így a hatásra vonatkozó megállapítások is értelmezhetőbbek. Mert ha csak azt kérdezzük, hogy a, egy új halászati módszernek milyen hatása van, akkor nagyon nehéz meghatározni, mert nehéz a viszonyítási alap, mi a természetes rendszer. Itt viszont pontosan ezért azt kértük, hogy két módszert hasonlítsunk össze, olyanokat, amelyek bizonyíthatóan hatással vannak a környezetre. A kérés, tehát az, hogy összehasonlítást kértünk, tulajdonképpen megvalósíthatóbbá tette azt, hogy a hagyományos és az elektromos vonóháló hatásaira vonatkozóan hihető és alátámasztható véleményeket határozzunk meg. Fontosnak tartjuk azt, hogy a jelentés, az elektromos vonóhálóra vonatkozó jelentés már kiegyensúlyozott választ ad a, mind a hagyományos, mind az elektromos vonóhálóval kapcsolatos ismeretekre építve. Így sikerül a felmerülő kérdésekre mélységében választ adni. Egyértelműek az eredmények, a mm, kísérletek is voltak azokon a területeken, ahol még ismerethiány volt. A jelentés alapján aktuális képet kaptunk mind a bizonyítékokról, mind a hiányos területekről. Az ICES így tud a későbbiek során minőségi döntést hozni. A független áttekintő csoport véleménye szerint a tudományos alap átfogó, alapos, és ez megfelelő kiinduló pont a további munkához. Nézzük akkor magát a javaslatot, a tanácsot. Az első kérdés ugye a fenntarthatóság volt, amely a célzott fajokra vonatkozott. A lepényhal, a természetes lepényhal a, a célzott faj, ez az egyik legnehezebben kifogható hal. Általában alacsony a kifoghatósága, mert nagyon mélyen közel a tengerfenékhez helyezkednek el, és nagyon nehéz felemelni őket. Ez az oka annak, hogy a hagyományos vonóhálót alkalmazzuk, amely, mint mondtam, a talajba mélyen behatol, és ki tudja emelni az abban nyugvó lepényhalat. Az elektromos sokkal azonban az elektromos hálóval, össze összezsugorodnak, megrándulnak, mint egy felugranak a talajról, és így kerülnek a hálóba. 2009-ben vezették ezt a módszert be, azóta ez a holland flottánál a leggyakrabban használt módszer, a német flottánál is, és a brit zászló alatt futó hajóknál is. A 2009 óta eltelt időszakban mind a célfajnál, tehát a lepényhajnál és a, a járulékos fogásoknál is drámai változást látunk a, a, a, a hal mortalitásban. Ugye a hal mortalitás az a, a kihalászott hal arány ez most a, már a fenntarthatósági szint közelében van, kezdjük a veszélyes határt elérni tehát. Hogyha a lepényhal kifogása növekszik az elmúlt 20 év alapján, pedig ezt mondhatjuk, akkor hasonló problémák jelentkeznek, hogy a, a hal mortalitás miatt a halállomány nem le, a halászat nem lesz fenntartható és nem feleg meg a fenntarthatósági célkitűzéseknek. Rekordszinteket ér el, rekordcsúcsokat a lepényhal halászat. A hagyományos vonóhal halászat sem gátolja természetesen azt, hogy a, a két állomány, a célállomány halászata fenntartható legyen. Ezért a kétféle halászati módszer összehasonlításával látjuk, hogy melyik az, amely lehetőséget ad a fenntartható hal, halászatra. Természetesen a, a csalás szabályozás és visszaélés szabályozás is fontos. A két módszer közti igazi különbség a lepényhal vonatkozásában az az, hogy a hal, a lepényhal az elektrosokkal ha mint egy 30%-kal nagyobb arányban fogható. Kevesebb erőfeszítéssel ugyanazt a kvótát lehet kihalászni, tehát 30%-kal kevesebb munkaráfordítás ugyanazt a mennyiséget adja. A, fogadható, a foghatóság a hagyományos vonóhálónál mintegy 40%-kal alacsonyabb. A, a halászati órák száma a tempója is természetes szerűleg eltér a két módszer között. A, emiatt óriási dilemmák vannak a, vonóhálós, hagyományos vonóhálós halászatnál. A jelentős a hagyományos voló, vonóhálós halászatban a, a visszadobásra ítélendő vagy nem felhasználható hal. Ez óriási dilemma a lepényhal halászatnál, de azért, mert a hagyományos vonóhálónál nagy a járulékos fogás. A két cél fajnál az elektrosokkos halászat mellékfogása nyilván alacsonyabb. A fenntartható lehalászás és halászás azt jelenti, hogy különbség van a tengerfenék penetrációjában. A hagyományos vonóhálóval szemben az elektromos vonóhálót a puhább, lágyabb tengerfenéknél is használhatjuk. Ott szemben a hagyományossal, és a, a, a lepényhal halászatban az északi francia partoktól fölfelé már jelentős a, ezért a halászati növekedés. Óriási nyomás ez, és nyilván más halászati formákat is, hagyományos, más hal, halra irányuló halászati formákat is befolyásol a, hal a hagyományos területen. A a gazdasági társadalmi következmények elemzését nem e, végeztük el a, a hagyományos és az elektromos vonóháló e, hatásai között, de bizonyára konfliktusok, konfliktusok okozhat a hagyományos vonóhálóról az elektromosra való halászati átállás is ha most megnézzük a cél, megcélzott és nem megcélzott fajokat, amelyeket nem csak a, a halászati módszer miatt fogunk ki, és így nézzük meg a mortalitási arányokat, akkor látjuk, hogy van egy mechanikus hatás is. A fizikai, mechanikai kapcsolat magával ezzel a hálóval ká- sérüléseket okozhat. Ezért alacsonyabb az elektromos vonóháló sebessége, és ezért ezért próbálják, ezzel próbálják csökkenteni a közvetlen kapcsolatból adódó sérüléseket a halon. Az egyszerű mechanikus kapcsolat problémás tehát ennél a módszernél. Az elektromos impulzus is problematikus, hogy ez hogy hat a, a, a fajokra. Tudományos kutatás bebizonyította, hogy, rend, hogy viszonylag magas az impulzusokból adódó sérülés, ami növeli a mortalitási arányt. Mégis a fogás java része az elektromos vonóhal vonóhálós fogásban a halak jelentős része meghal, a halak persze, ha kifogják őket, amúgy is meghalnának, de ez a fajta mortalitást jó lenne, hogyha csak azokra a halakra szám, ö, ö, vonatkozna, amely a hálóba bekerülő haj, ö, ha, halakat érinti. A hal által végig söpört terület azonban ö, a, a hálón kívüli ö, területekre is kihat. Minden mortalitás növekedés, az, e, ami az elektromos impulzusokból adódik, tehát káros. Figyelembe kell vegyük azt is, hogy a hagyományos hálóval fogott hal, hal háló esetében a járulékos mortalitás 1%-nál alacsonyabb, és ez óriási különbség az elektromos vonóválóhoz képest. A hagyományos lepényhalat is több esetben vizsgáltuk, a ezeknél a, és a sima lepényhalaknál is vizsgáltuk, ezeknél a fajoknál a, a hagyományos vonóhálóval való kapcsolat nem okoz mortalitást. Természetesen a halászatot ők sem élik túl, de nem sérülnek, az elektromos impulzusok nem okoznak sérülést a halakban. Nincs információnk a hal túlérésről, és a korai életükről elképzelhető, hogy az elektromos impulzusok a nem lehalászás előtt is mortalitást okoznak. Egyszerűen azért, mert a, a hagyományos vonóhálóval kevesebb halászati méret alatti hal kerül kapcsolatba, és ez nem igaz az elektromos vonóhálóknál. A mortalitás, a halálomány többségénél azoknál, akiről beszélünk, tehát így is változik. A tanács az, a javaslat az, hogy a halakra a hagyományos vonóhálónak a korai életszakaszokban nincsen járulékos hatása. Feltetnék a kérdést, hogy az ikrákkal kapcsolatban mi a helyzet, amit az üledékre tesznek le a halak. Hát elsősorban nagyon kevés hal van az északi tengerben, ami a homokra vagy az üledékre teszi le a tojásait közvetlenül. Általában keményebb, köves talajra szeretik rátenni az ikráikat, tehát valószínű, hogy nem érinti ezeket az állományokat, de konkrét adataink erről egyébként nincsenek. Aztán persze ott vannak a lepényhalfélék, a lepényhalféléknek az ikrái a nyílt tengeri életet élnek, a vízben úsznak tehát, és általában a sekélyebb tengerekben találhatók meg. Mondhatjuk azt, hogy negatív hatása lesz a lapos halfélékre, lepényhalfélékre ennek, de megvizsgáltuk az északi tengeri nyelvhal és sima lepényhal állományokat, és igazából növekedett az állományuk. Ott, ahol a hagyományos merevítőrudas, zsákhálós halászatot elektromos vonóhálóval váltották fel. Javult tehát az állomány helyzete, és nem találtunk indikációt arra, hogy a kis halak mortalitása megnövekedett volna az új típusú halászati tevékenység következtében. A harmadik kérdés, amit kaptunk, hogy milyen mechanikus behatást éri a tengerfeneket. A elektromos vonóhálók mechanikusan nem hatolnak bele olyan mélybe, mélyen a tengerfenékbe, nem kavarják fel úgy az iszapot, az üledéket, mint a hagyományos vonóhálók. 1,8 cm az átlagos ö, üledékbe való behatolás mértéke, ami sokkal alacsonyabb, mint a hagyományos vonóhálók esetében. Az elektromos vonóháló tehát a lábnyomot csökkenti, több nyelvhalat sikerül kifogni ezzel a módszerrel, így csökkentjük a többi hal kifogásának az arányát, miközben a nyelvhal kvótát sikerül elérni. Azok a tudományos vizsgálatok, amik az elektrosokkal kapcsolatban el lettek végezve, nem mutatják azt, hogy további járulékos mortalitás következne be a tengerfenék élővilágában e módszer használta miatt. Végül az ismételt kitettség a két típusú vonóháló használtának általában azt a tapasztaltuk, hogy az enekromos vonóháló hatása kisebb, akkor is, hogyha ismételt kitettségről van szó. Tehát, hogyha ugyanazt a tengerfeneket kétszer egy elektromos vonóhálóval kotorják végig, annak kisebb hatása van, mint a hagyományos módszernek összefoglalóan. Az ICES azt javasolja, a véleménye szerint kisebb ökológiai és környezetvédelmi hatása van az elektromos vonóháló használatának az északi tengeri nyelvhalhalászatban, mint a hagyományos módszereknek. Köszönjük! Thank you very much. Uh... Köszönjük szépen a prezentációt. Számos képviselő kíván felszólalni. Kun kollégának adom meg a szót egy perc múlva, de először azon képviselők kapnak szót, akik jelentkeztek. Zsadóra az első. Köszönöm szépen. Ismerjük a ITES és a véleményének a hasznosságát és a munkájuk minőségét, a jelentőségét is. A környezetvédelmi kérdés abban a pillanatban, amikor fontossá válik, akkor egy ilyen szervezetnek nagyon komoly felelőssége van, tudományos felelőssége, etikai felelőssége és politikai felelőssége is. És ennek a jelentésnek a megjelentetésével kudarcot vallottak mindhárom területen, a tudományos, az etikai és a politikai felelősségük területén is kudarcot vallottak. Tudományos szempontból bizonyára tudja, hogy ez a téma milyen ponton, milyen mértékben érzékeny, és még ön el, egy ilyen elfogult kérdésre hajlandóak voltak választ adni. Egy érdekelt fél, a holland kormány tette fel ezt a kérdést, ők tudjuk, hogy miért tette fel ezt a kérdést. Nem arról van szó, hogy két technológiát hasonlítsanak össze, hogyha a tudományos felelősségüket konkrétan figyelembe vették volna, akkor más típusú halászati tevékenységeket is bevontak volna az összehasonlításba. Elismételném, az, hogy megszületett egy cikk, egy kommunikáció az IFRAMER részéről, ez nem egy kicsi kutatóintézet, de képes volt rámutatni a legszörnyűbb halászati módszerek hatásaira. Azonnal reagáltak gyakorlatilag az önök jelentésének a megjelenésére. Azt mondják azt, hogy az elfogult az önök jelentése, és 2016-ra vonatkozik a kutatási adatai összegyűjtése, amikor még gyakorlatilag nem használtak ilyen vonóhálókat. Nem ismerik a közép- és hosszú távú hatását az elektromos vonalhálónak az halak életciklusára, a reprodukciójára, a lárvák és az ikrák fejlődésére. Nincs kutatási eredményük pedig ennek óriási hatása van a ö, halak életére, és ez a tudományos munkájukat alása. Etikai szempontból teljes mértékben elfogult volt a kérdés, de mégis vállalták azt, hogy egy ilyen kérdéssel fognak foglalkozni. Ami az eljárást illeti, az önök belső üléseinek a jegyzőkönyve nyilvános, ezért, hát elnézést, mindannyian, minden, minden áron konszenzusra akartak jutni, rengeteg kritikus hangot nyomtak el a szakértők részéről, és rengeteg kritikát nem vettek figyelembe. Nagyon gyorsan kellett, hogy elvégezzék a munkát a holland kormány részére, nekik nagyon sürgős volt a dolog, úgyhogy az összes kérdés, amit el kellett volna mélyíteni, az összes kérdés, amire alaposabban rá kellett volna nézni, nem néztek bele. Csak azért, hogy gyorsan megadják a választ a holland kormány kérésére, és ez etikai probléma. A tudósok helyett a holland lobbisták szolgáltatták az adatokat, és most még kitérnék a politikai felelősség kérdésére is. Bulonyban voltam néhány nappal ezelőtt, ahol a halászok háromszor kevesebbet fognak ki, mint öt évvel ezelőtt, és ez nem tudományos kutatás, hanem a, a tengeri ö, csendőrség adatainak az eredménye. A halászat nagyon nagy része a kis mértékű halászat és a nem célzott ö, fajok kifogására szorítkozik. Hogyha önök tudományos munkát végeztek volna, de most az Európai Bizottság öm, hozzájárulásával kételyeket próbálnak meg fabrikálni akkor, amikor az Európai Parlament ennyire határozottan fejtette ki a véleményét. Sajnálom, ezzel átléptek egy olyan határvonalat, ami nem méltó az intézményünkhöz. Elnök, mindenki számára ugyanazok a ö, szabályok érvényesek, Ön három perc helyett négyet kapott, mint az első beszélő, de most lépjünk tovább. Tomászony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is a feltett kérdéssel kezdeném. Probléma, hogy elfogadták, hogy egy ennyire korlátozott kérdésre keressék a választ. Arról van szó, hogy kizárólag kettő típusú vonóháló használatát hasonlították össze. A különböző halászeszközök közötti konfliktus nem korlátozható kettő típusú vonóháló összehasonlítására. Ez az első megállapodásom. De az igazi kérdés, amit itt fel kéne tenni, az az, hogy milyen hatásai vannak az erőforrásokra, illetve az ikrákra, a kishalakra, a, az elektromos vonohálós halázatnak. Ezt kéne megvizsgálni. Ez az első kérdés. A második kérdés pedig, ön is mondta, és tökéletesen igaza van, hogy az ITESZ ö, tudósok konszenzusán alapul. De ez egy fura konszenzus. Miért? Azért, mert ahhoz, hogy konszenzusra jussanak, hogy ezt ön is mondta, gyakorlatilag szisztematikusan kihagytak fontos kérdéseket, és hogyha sok tudós van jelen a munkán, ebből hat szükségesnek tette, hogy a konszenzus mellett azért a saját megjegyzését hozzátegye a jelentéshez, és ez azt mutatja, hogy ez a konszenzus mégsem volt annyira százszázalékos. Nagyon sok ismeretlen tényezőt nem vizsgáltak, és ön is azt mondja, hogy hát nincs információnk arról, hogy a túl kicsi halak, a fejletlen halak túléléséhez biztosított-e, mechanikus problémákat sem vizsgáltak, nem vizsgálták azt, hogy az ikrákra és a lárvállapotú kis hal kezdeményekre milyen hatása van ennek a halászati tevékenységnek. Így ez már, már magában a kérdésfeltevés és a vizsgálat hatóköre is ellentmondásos. Ez nekem semmit nem bizonyít, és egyáltalán nem vagyok meggyőzve. Azt gondolom, hogy itt már a kérdésfeltevéssel is probléma volt, az információ hiány még problémásabb, a tudományos konszenzus nem jött létre, és amilyen módon létrejött az eléggé um, elítélhető. El kéne mélyíteni ezt a kérdést, és végül ki kéne mondani, és ezt ön nem mondta ki, hogy ez nem pozitív vélemény az elektromos vonalhálós használat mellett. Arról van szó, hogy itt összehasonlították az elektromos vonóhát egy más típusú hagyományos vonóhálóval. Ennyi. A többi halászati eszközt nem is vették be a vizsgálatba. Nem is gyűjtöttek erről ö, adatokat, és be is fejelem, e, fejezem elnök úr, látom, hogy lengeti a kalapácsot. Nem azt mondom, hogy ez az összes elem minden figyelembe veendő, de mindent összevetve, ez nem minősíthető pozitív véleménynek az elektromos vonóhálós halászat mellett, mert annyi információ hiányzik belőle. Köszönöm szépen, Tomászony. A következő felszólaló. Santos kolléga. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani az ICESZ képviselői. Ugye az ICESZ igen, nagy tiszteletű szervezet, és eh, tudományos szakvéleményt is leadnak az, amit elmondott ön ma, az az elemzésük összefoglalója volt. Zsadó úr és Toma asszony pedig olyasmit értelmezett bele, ami nem volt benne. A szakvélemény objektív, és azt mondják, hogy bizonyos területekre ö, hat összehasonlító tanulmány, és mindenkinek joga van összehasonlító tanulmányt végeztetni. Nem politikáról, nem etikáról van ebben szó, Persze, jó, itt van most a, a szakvélemény, ez jöhetett volna valamely tagállam laboratóriumából is. De nem, ez most egy tagállamokból összeállt nemzetközi szervezeté volt, és minden tagállami laboratórium, vagy sok részt vesz benne. Vannak tehát egyértelmű tudományos bizonyítékok, és így meg, megvan a lehetőség arra, hogy a technikákat, technológiákat felmérjék az ICESZ-nél bevallják, hogy vannak a, a, a a halak különböző életszakaszaira vonatkozó életről, de... O relatório mostrou o conhecimento A elhangzott az is, hogy bizonyos dolgokat ismernek, más területeken még hiányosak az információk. Ahol inf- hiányosak az információk, ott a, a, a gondoskodás és az előrelátó gondoskodás elve szerint kell eljárni. Esetleg meg lehet nézni, hogy miben állapodtak meg, de ha ez egy technológiai innováció, ami javítja a, a, az az élőhely állapotát is, akkor, akkor azt kell megvizsgáljuk. Egyáltalán nem támogatom a vonóhálós halászatot, de rendben van, elfogadom, hogy bizonyos területeken innovatívnak tekinthető és hasznos. De akkor is figyelni kell a, faj, a fajokra és az élőhelyekre. a, az ismeretek szintje nyilvánvalóan változik. Ez el is hangzott Elhangzott az, hogy túl sok hajóról van szó, bizonyos ismereteket még be kell szerezni, annak érdekében, hogy döntés születhessen arról, hogy lehet-e még több hajót. Meg kellett tartani az 5%-os növekedési lehetőséget, vagy 40%-ra emelni. Ezek azok a kérdések, amelyekre még választ várunk. Anélkül, anélkül, hogy bármit kijelentenénk erről a, a halászati módszerről, hogy engedélyeznénk vagy sem. A, a különböző országok is feltehetnek kérdéseket az ICESZ-nek, elemezni lehet, tudományosan megalapozott bizonyítékokat lehet továbbra is gyűjteni, mert mint mondtam, van információ és van információ hiány. Ezért az ICESZ véleményét támogatom. Köszönöm szépen Szereó Szántos kollégának. Péter Fendálen a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenki ebben a teremben ismeri Dagobert eh, a kacsát. Ő az ugye, akinek rengeteg pénze van, és mindent meghatárol. A Bloom ném eh, francia NGO is, civil szervezet is, a világ, ennek a világnak a, a Donald Duckja, vagy Dagobert bácsia, a, a Blue határoz meg mindent. Minden esetben két amerikai Dagobert kacsa is van, egyrészt az olajkoncern Texasból, a Seneco és a Microsoft. A Blue, mint szervezet, két amerikai Dagober kacsától kapja a forrásait, anyagi forrásait. A többi Dagober, egy, e, tehát a, e, abból az országból, ahol egy másik Dagober kacsa, Donald Duck, bocsánat, Donald Truck van. Óriási kampányt folytattak az ICESZ jelentés ellen annak érdekében, hogy a, a Blue kampány azt állította, hogy ez nem tudományos és nem független, hanem részrehajló tanácsadós, úgyhogy Kierkegaard úrtól azt kérdezem, hogy mennyire független az önök jelentése, vagy pedig úgy gondolja, hogy a civil szervezetek vágya, hogy ez egy nem tisztességes és nem független javaslat jogos. Igazából elegem van már ezekből a máshonnan finanszírozott francia szervezetekből. Köszönöm szépen Péter van Dálennek. Anis Reyer Périk a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, akik itt vannak, akár mellette, akár ellene, de köszönöm, hogy itt vannak. Úgy gondolom, hogy ez remek. És szeretnék arra az időre gondolni, amikor a holland alsóházban do, ö, dolgoztam, és amikor igazából elkezdtük ezt az egész halászati kérdést, azért, mert akkor rendkívül alacsony volt a halászati szektornak a, a jövedelmezősége, az üzemanyagköltségek rendkívül magasak voltak, és akkor elkezdtünk venni a természetvédelemről, a bio, eh, biodiverzitásról, és a vonóháló tulajdonképpen mindent károsított az elektromos. Mondtuk, hogy ez nem helyes, az ország, ha innovatív, akkor végig kell, hogy gondolja, milyen egyéb halászati lehetőség van. Annak érdekében, hogy megnézzük, hogy melyik, amit meg tudunk őrizni. Ez volt Hollandia hozzáállása és a kiinduló pont. Nem akarom a politikát negatívan befolyásolni, vagy valami, bármelyik részét sem megítélni, de úgy gondolom, hogy akkor kompromisszumot is küldtünk, és a halászok is ezt megértették, a kis vállalkozók is, nem akartuk természetesen, hogy bárkinek el kellene tűnnie, ez a kompromisszumban benne volt, akármilyen szinten is volt a halászat. De mi a ma a helyzet? A ma az a helyzet, és ezek tények, hogyha mindent elfogadnak, és remélem azért, hogy a józanész majd győzedelmeskedik, még akkor is, hogyha valaki most furán néz itt a teremben, de az a tény, hogy tárgyalnak, tárgyalunk a hajókról, nem tudom, hogy mi lesz, de ami negatív az az, amit a következőkben tudok összefoglalni, és ezek tények. A nagy hajók Hollandiában az innováció és a technikai ö, környezet, tám, ö, környezetvédelem ö, számukra teljesen felesleges és félrerakják, a kisebb hajóknál meg mindig ezt elvárjuk. De tudjuk, hogy két-három évig ta egy, eltart egy-egy tudományos vita. A környezeti szakbizottságban is ott volt a, a, halá, a halászati szervezet vezetője, Timmermanszal beszéltünk, éghajlat vállalatról, innovációról beszéltünk, ő pedig egyértelműen azt mondta, amikor megkérdeztem tőle, hogy Hollandia az innováció alapján, technikai intézkedések alapján meg fog halni a halászatot tekintve legalábbis, mert más területekre vonatkozó éghajlati és környezeti intézkedéseket érvényesítenek, viszont amikor saját magunknak kell valamit elérni, akkor nehezebben érjük el a célunkat. A a Timmermans akkor egyértelműen azt mondta, hogy a, bizt, a bizottság és a biztos egyértelműen a holland kérés mögött áll, és azt kérdezem mond öntől, hogyha Hollandia és remélem, hogy nem jutunk el oda, mert még mindig remélek Mátó kollégában, hogy mégiscsak elfogadja a kompromisszumot. Most önre nézek, hogyha a francia halászoknál ezeket a vonóhálókat beszüntetnék, vagy megkérdőjelezzék, akkor ha azt nézzük, hogy mi lehet, és mi az, amit nem lehet elfogadni, a politika nélkül, pedig tudom, hogy ez egy politikai különbség, de úgy gondolom, hogy nem jutunk el mégis oda erre a pontra, és az Európai Parlament meg fog tudni állapodni az észszerűségek alapján. Köszönöm. Köszönöm is Rájernek. Flak kollega a következő. Thank, <clears throat> thank you very much. Um... Köszönöm és elnézést kérek, hogy nem voltam kezdetől fogva itt, nem hallottam az előadás elejét, de megütötte a fülemet a kulcs szó, ami az volt, hogy hagyományos, hagyományos vonóháló, amivel, ami az összehasonlítás egyik eleme volt meg tudja erősíteni, hogy az újabb innovatív halászati technológiák hoz képest milyen ez, és talán, hogyha a, a vonóhálót ezekkel összehasonlítva ugyanilyen következtetésre jutottak volna. Másodszorban azt kérdezem, hogy jól értem-e, hogy Hollandia jelenleg a legnagyobb vonóháló működtető flottával rendelkezik az EU-ban legalábbis így értettem, és elfogadja azt is, hogy a vonóhálós halászat igazából a nagyobb, szinte ipari léptékű ö, halászati egységeket szolgálja. Az angol-keleti partoknál a halászok jelentős része tiltakozik. Azt mondják, hogy tulajdonképpen szó szerint sivatagot hagynak maguk után a tengerfenéken a, ezek a vonóhálós halászhajók. Valóban ezt meg tudja erősíteni, hogy ilyen sivatag marad utánuk, és meg tudja erősíteni az elektromos vonóhálók expozícióját is nem tudom, hogy milyen hatása van a különösen a fiatalabb halakra az elektromos vonóhálónak. Végig pedig arra visszatérve, amit az előttem szóló kollega is mondott, igen, a bizottság talán lehet, hogy teljes mértékben támogatja a vonóhálós halászatot, de a parlament nem. Az emberek egyértelműen azt mondták, hogy ez nem hogy ők nem támogatják a vonóhálós halászatot. Hányszor akarjuk még ezt megbeszélni? Hányszor akarjuk még a, ezt ürügyként arra használni, hogy a kutatás égisze alatt a nagy halászati társaságok érdekeit szolgáljuk, és mindig mondjuk, hogy még legyen kutatás, még legyen. Nem, tudjuk, hogy mi a kutatás valósága, tulajdonképpen egy fedőszerv a legnyereségesebb nagy halászati társaságok érdekeit szolgáló félrevezető művelet. Köszönöm. Köszönöm szépen Flak kollégának. Végül pedig az utolsó a hozzászólaló Isten, én magam vagyok. Először is Jaj, nem. Klára? Klára is rajta van a listán, akkor megadom a szót. Klára, Klára Gülera. Vesz! Hát már nem is látsz! Ha, auf! Not right! Nem, nem így van. Mindig gondolok rád. Bueno, gracias, presidente. Sí, quería intervenir porque... Mm... Köszönöm szépen, elnök úr szerettem volna hozzászólni, mert ez a tanulmány elég sok kétséget vet fel bennem. Egy dolgot hadd szögezzek le, nekem semmi gondom az elektronikus halászattal, az elektromos halászattal. Nos, hogyha ez megoldható, hogyha működőképes, nem okoz károkat hogyha megfelelő feltételek vannak, akkor mi lehetne ez a jövő halászati módszere? Vannak új, innovatív halászati technikák, ezektől nem kell elzárkózni. A kolléga is mondta, az innováció létező dolog. Nem szabad megfékezni az innovációt. Hiszen itt egy fejlődésről van szó egy-egy innovációnak lehet, vagy a, a változás lehet pozitív vagy negatív, de az innovációt mindenképpen támogatni kell. Túlmenően az elektromos halászatról szóló vitán Mondom, semmiféle elfogultságom nincs az elektromos házattal kapcsolatban, de szerintem ez a jelentés részre hajló bizonyos szempontból. Szerintem alapvetően túlságosan részleges, tehát túlságosan korlátozott maga a kérdésfeltétel. A hagyományos vonóháló, illetve a elektromos elektromos vonóháló összehasonlításáról van szó. Az eredmény számomra eléggé meglepő, nem szeretném ezt máshogy hívni. Tehát mondom, én meglepődtem. bármelyik ország feltehet kérdéseket. Nagyon furcsa, hogy pont Hollandia kérte ezt a tanulmányt, aki nagyon szeretné ezt az innovációt továbbfejleszteni. Nincsenek előítéleteim, de hát én azt látom, tapasztalatom, illetve amit látok, illetve amit tapasztalok, az nagyon aggasztó. Minden tiszteletem az ICC és a tudósoké, de hát sok mindent látunk, és a politikusok nagyon sok kérdést tesznek fel. Ez egy, szerintem egyrészt egy korlátozott tartalmat vizsgáló, másrészt pedig részre hajló jelentés. Az elektromos halászat lehet, hogy fontos lesz jövőben, de amennyit én tudok, és jártunk Pomerániában, megnéztük az ottani eredményeket és tanulmányokat. Mondom, lehet, hogy van ennek jövője, de ez alapján, amit hallottam, ez nem világos. Van egy mandátumunk, ez lesz és marad az Európai Parlament mandátuma. De szerintem az er, ebben a témában ez a tanulmány, amit hallottunk, egyáltalán nem ad olyan, olyan következtetéseket, amikkel lehet élni, illetve amelyek minden kétséget ki merítenek. Köszönöm szépen. Ich habe jetzt weiter... Más nincs. Akkor hadd mondjam el a következőket én magam. Kösz, először is köszönetet kell mondjunk Kérkegárd úrnak és az icesz hogy ma egy nyilvános ülésen a képviselői kérdésekre válaszolnak. Kiváló volt az előadás az összehasonlításról, a hagyományos vonóhálós és az innovatív elektromos vonóhálós halászat között. Úgyhogy most egy ilyen feszültség van, a, plen, a plénum teljes mértékben be akarja tiltatni az elektromos vonóhálós halázatot. Az, hogy ez hogy alakult ki, Nos, igazából itt megkérdőjelezném azt, hogy ez teljesen demokratikus, vagy hogy ez megfelel a demokrácia valós értékeinek és megfogalmazásnak. Hiszen Francia és, és Nagyország képviselői minden egyes képviselőnél bekopogtak, ajtóról ajtóra mentek, és elmondták, hogy a, az elektromos vonóhálós halászat egész fajokat fog kiirtani. Azért ez megkérdőjelezhető, és a legtöbb kollega, igazából nincs, a kollégának nincs is köze a halászathoz, vagy csak nagyon kevésbé. Most a trilógus a technikai intézkedéseket még nem tárgyalta végig, és valószínűleg le kell várjuk a nyári szünet végét, hogy ezt az egy fejezetet, azaz az 5%-os innovatív halászati módszer alkalmazás és halászati eszközök alkalmazását engedélyezik. Ennek része az elektromos halászat vonóháló is. Ezért úgy gondolom, hogy újra meg újra azt kell megnézzük, vajon tényleg komolyan gondoljuk-e mindazt, hogy mit jelent az, hogy szelektív halászatot alakul, akarunk, hogy be akarjuk tartani a különböző kötelezettségeket, és ez csak akkor megy, hogyha az 5-7 százalék sok species-nél maradunk. És amit Kierkegaard úr javasol, az úgy gondolom, az egy olyan ö, lehetőség, amit alkalmaznak. Mellesleg a az elektromos hallászatot Nagy-Británia is alkalmazza, nem arról van szó, hogy ezeket az elektromos vonóhálókat Anglia nem alkalmazná, és az innovatív hallászat az eszköz, az a, nem csak az elektromos vonóhálós halászat, hanem más öm, formákat is támogatnak. Erről már sokat beszéltünk azt kell, hogy mondjam, hogy legyünk tényszerűek a vitában, tényszerűbbek, ne pedig elvileg mindent kizárjunk, ami bár valamilyen formában köz, közel áll az elektromos vonóhálós halászathoz. Ha azt mondjuk, hogy még Kína is már évek óta betiltotta az elektromos vonóhálós halászatot, akkor meg akarom, kér, meg akarom nézni, hogy milyen a kínai eh, halászat, a, a vadhalászat és az atvakultúra károsításnak 38%-áért a kínaiak felelnek, mi csak rosszul áll, tehát rossz képet fejtő, festünk magunkról, mert igenis vezetők vagyunk az ellenőrzésben, fenntartható halászatban. Beszéltünk erről. És épp ezért, Kérkegár úr, megadom önnek a szót, van, szót, van még 10 percünk, és mindaz a, a akik erbetűvel vannak ellátva, azok azt hiszem fogla, fognak minket folytatni, remélhetőleg, mert ez a tolmácsolás nehéz területére vezetne már minket. Thank you very much. Um, quite a number of questions and, and criticism has been raised. Köszönöm szépen. A legfontosabb az, impartial and, and or partial here, and, and uh, to what extent we are dealing with. Uh... Um, konszenzus van a rendszerrel kapcsolatban, a működésével kapcsolatban. Az ICES egy uh, kormányközi tudományos uh, közösség Portugáliától az északi Atlanti térségig minden területet vizsgál, és az ICES tagja azokat, mindaz, sok olyan tudós, aki egyéb szakértői csoportban is részt vesz, de vannak független izlandi tudósok is a függetlenség érdekében. Mint mindig, most is tudományos vitát folytatunk a rendszerről. Ez része a nyílt és átlátható vitának, a bizonyítékok nyílt megtárgyalásának. Az a javaslat, amelyet az ICESZ tett, konszenzusra épül. A tanácsadó bizottság konszenzurára. Itt, mint mondtam, külső és belső tudomá, tudósok egyaránt dolgoztak. Kritizáltak minket, hogy elfogadtuk, egyáltalán befogadtuk ezt a kérdést. 2009-ben fordult elő Hollandia kérésére, majd 12-ben Franciaország kérésére, majd 16-ban Franciaország kérésére, és 2018-ban Hollandia kérésére vizsgáljuk a vonóhálós halászatot. A különbség az az, hogy először a, a vonóháló ökoszisztémára való hatására, a legutóbbi pedig a két módszer összehasonlítására. Úgy véljük, hogy az, az értékelés szilárd tudományos alapokon fekszik és nyugszik tudjuk, ismerjük a kérdés érzékenységét, ezért ragaszkodtunk a független tudósokhoz. Úgy gondolom, hogy az ICESZ sokkal inkább félrehajró lesz akkor, hogyha sokkal kevésbé félrehajzó, hogyha a különböző e, módszerek elfogadásáról van szó, mint a politikai e, alapon gondolnák ugyanezeket a kérdéseket végig. A, mint kormányközi szervezet a tagállamok e, együttes részvételével igyekszünk, igyekezünk munkánkat végezni. A a világon leginkább és a legjobban vizsgált halászati módszer a vonóhálós halászat. Sok, sokkal kevesebb információ van azonban a halá, e halászati forma hatásairól. Az a tudományos bizonyíték, amely megvan, tehát azt a, a független halászatban érintett felek vizsgálatai is alátámasztották. Nem értékelés, ez tehát, ahogy milyen hatása van a két rendszernek az ökoszisztémára, hanem összehasonlítás. A, és ezt a vizsgálatot más célra is fel lehet használni. Így azt hiszem, elmondható, hogy minden válaszunk szilárdan megalapozott tudományos folyamat eredménye, és a tudományok kérdéseit, megjegyzéseit, belső vitát mind figyelembe vettünk. Köszönöm. Herzlichen Dank, Professor. Szívből köszönöm, Kierkegaard professzor úr. Azt hiszem, hogy tulajdonképpen a vita végére is értünk. Nagyon tényszerű, némi érzelemmel fűtött, néha nemzeti meg, ö, indítatásból elmondott véleményeket is tartalmazott, de ez érthető, és a nemzeti halászati politika nyilván szerepet játszik akkor, amikor a halászat területeket 7 vagy 12 mérföldre a szomszédos országnak is rendelkezésére bocsátjuk, és hogyha a nagy halászati üzemek innovatív módszereket alkalmaznak, és ez a kicsiknek a, a kárára van, de csak ezért az innovatív halászati módszereket brutális módon kiiktatni szerintem nem megfelelő. Megoldást kell találjunk, és úgy gondolom, Franciaország, Hollandia, Németország, között annak érdekében, hogy legalábbis a jövőben is együttműködhessünk. Úgyhogy a végére értünk a mai megbeszélésnek. Szívből köszönöm Kierkegár úrnak a szakértői bemutatót, köszönöm a jelenlévő kollégáknak, köszönöm a részvételt. Július 11-én 9 órakor találkozunk, és július 12-én csütörtökön 9-től 12.30-ig. Még egyszer köszönöm a tolmácsoknak a munkáját, a szak a hozzáértő és kompetens munkájukat, és ma két perccel fél egy előtt megkezdhetik jól megérdemelt szabadságokat, szünetüket köszönöm.